tienes que leer sí. todo eso. Esto, esto Hello, good afternoon. Está bien. Okay. Um, we are going to approve, uh, but no, at its meeting, no, yeah, this morning the coordinators have taken the following. A koordinátorok döntéséről szeretném Önöket tájékoztatni. Elfogadtuk a napirend tervezetet, amely a um, az előző napirend tervezetet elfogadtuk, és a 86-os, 2018-as és számos másik petíciót fel fogunk majd venni a februári, februári napirendre az 1156 per 2019-es, az 1140 per 2018-as és 1159-es petíciók lesznek majd sürgősségi eljárás keretében kezelve. A 2019-es Peti éves jelentést az LKR fogja írni. A koordinátorok megegyeztek abban, hogy fog készülni az Európai Unió az Európai Unió polgárainak védelméről, az ENSZ féltékelők védelméről szóló szövegének értelmében, és a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a PETI a törökországi helyzetről is fog írni jelentést, és a koordinátorok azt is eldöntötték, hogy a FET INTA témáról is fognak jelentést írni, vagyis az Egyesült Királysággal ápolandó jövőbeli kapcsolatokról, ezt a néppárt kapta. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy a PETI majd kettő tényfeltáró látogatást fog tenni 2020-ban Németországban, egy ifjúsági központban, illetve Spanyolországban Baszkföldre fog ellátogatni a Peti, és a Peti, arról is, a Peti Kodentok arról is döntöttek, hogy tényfeltáró látogatást fognak majd az Egyesült Államokban tenni, hogy a kongresszus tagjaival találkozzanak, és beszéljenek a az Egyesült Államok külföldiekre vonatkozó adózási törvényéről. Felírtuk, hogy kik azok a képviselők, akik a bulgáriai tényfeltáró látogatáson részt fognak venni. A Trán Peti közös meghallgatásról is beszéltünk, vagyis hogyan lehet a mm, tudások jogait jobban védeni a légi közlekedésben. A koordinátorok azt is eldöntötték, hogy lesz majd a következő, vagy a koordinátorok következő ülésén fogunk majd az egyéb meghallgatásokról és workshopokról dönteni, és lesz majd egy meghallgatás az állatok ketrecben való tartásáról, mivel született erről egy sikeres polgári kezdeményezés. A Költségvetési Szakbizottságnak a közbejárása után nem fogunk a 2021-es költségvetésről jelentést írni, és fogunk az Európai Uniós szegénység elleni alapokkal is foglalkozni, a GUE pedig egy az a Rinyúnak a javaslata, a GUE pedig állatjóléti témát javasolt, ami a 2021-es évet illeti, a számvőszékkel is fogunk majd foglalkozni. Valamint ajánlásokat fogadtunk el a, mm, a 613 663 és másik kettő petíció esetében az elnöknek a javaslatát fogjuk követni. 767, 778 és 782-es esetében a Rinyó által javasolt folyamatot követjük. A koordinátorok a következő petíciót fogják nyitva tartani. 3, 8, 8, 9, 389 879 65 216-2019. A koordinátorok pedig úgy döntöttek, hogy ez egy ö, hogy lesz olyan petíció, amelyet le fognak zárni, és tájékoztató levelet fognak erről küldeni. Most pedig kezdjük el az, a, né, a délutáni ülésünknek az első napi rendi pontjával, amely a 25. napi, napi rendi pontunk, és itt spanyolra váltanék. Tehát ez az 1114 per 2018-as számú petíció, amelyet egy finn állampolgár nyújtott be, a témája pedig a kutyákkal való állítólagos kegyetlen bánásmód Cipruson. Üdvözöljük a petíció benyújtóját, akinek 5 perce van arra, hogy bemutassa a petícióját, majd pedig a bizottságot fogjuk meghallgatni, utána pedig a képviselőket, és aztán a petíció benyújtójának ismételten két perc áll majd a rendelkezésére. Megadom a szót a petíció benyújtójának. It's Ah, ah, it's not here. Ah. oké. Ah, okay. Aki nincs itt. Elnézést, azt mondja az elnök, azt gondoltam, hogy esetleg itt van a petíció benyújtója. Ebben az esetben rögtön a bizottságnak adom meg a szót a DG Center képviselőjének. On... Szép jó napot kívánok! és köszönjük, hogy a bizottság itt az álláspontját ismertetheti, és hogy néhány háttérinformációval is szolgálhatunk. A petíció esetében itt ugye feltételezett állatvédelmi jogszabálysértésekről van szó. Cipruson kutyákról van szó, elsősorban kóbor kutyákról. De elmondanám, hogy a házi állatok esetében a tartásuk megfelelő gondozásuk nem uniós hatáskörbe tartozó kötelezettség, hanem Európai Unió tagállaminak egy nemzeti tagállami hatáskörbe tartozik. Az Európai Unió működésről szóló szerződés 13. cikke az elsősorban a szakpolitikák körében, elsősorban mezőgazdaságon belül ugye itt ebben a vonatkozásban kötelezi a tagállamokat arra, hogy az Európai Unió jogszabályait tartsák be, de az állatvédelem területén nincs uniós harmonizáció, éppen ezért nem lehet hivatkozni erre a kötelezettségre. Elnök, kérem, beszéljen kicsit lassabban. Ismételjen meg? Az Európai Unió intézményei nem léphetnek túl azon a hatáskörön, amelyet a szerződések értelmében rájuk roháztak. Ebből kiindulva az Európai Bizottság ezen petíció vonatkozásában nem is fog intézkedéseket foganatosítani. uniós szinten nincsenek állatvédelmi előírások, keftelésből tartott háziállatok esetében csak is olyan előírásaink vannak, amelyek állategészségügyi szempontból jelentősek lehetnek például a mezőgazdaság szempontjából, illetve a közegészségügy szempontjából, például a veszettség elleni oltási kötelezettség az harmonizált uniós szinten. Tehát itt nagyon korlátozottak a jogi lehetőségei az Európai Bizottságnak, és a kutyák léte a különböző menhelyeken, vagy más, és ahol el vannak helyezve, tagállami hatáskörbe tartozik, hogy itt gondoskodjanak arról, hogy megfelelő ellátást kapjanak az állatok. Köszönjük szépen! És akkor megkérdezem, eh, hogy a szakbizottság tagjai közül kíván-e valaki hozzászólni? Hát, tehát akkor meghallgattuk a bizottságot. Elnézést, önt nem láttam, hogy jelentkezett. Stanok a asszony, elnézést kérek, tessék öné a szó. Igen. A bizottság válaszában elmondta, hogy nem rendelkezik hatáskörrel uniós szinten nincs jogharmonizáció a tagállamok hatáskörébe tartozik az állatok védelmének biztosítása, de hát mégiscsak van egy az Európa Tanács kettesbe tartott állatok védelmének érdekében létrehozott egy egyezményt, amelyet ugyanakkor az Európai Unió 18 tagállama is aláírt. éppen ezért csak azt gondolom, hogy van lehetőségünk itt tovább lépni, és nagyon jó lenne, hogy az Európai Bizottság ezt támogatná, hogy megvizsgáljuk ezeket a petíciókat, hiszen itt nem csak egyre van szó, hanem több országból is érkezett számos petíció az állatok eh, helyes vagy helytelen bánásmódjával kapcsolatban. Tehát érdemes lenne esetleg megvizsgálni, hogy az Európa Tanács szintjén, az Európa Tanács egyezménye hogyan működik, azt hogyan értékelik a, és talán tájékoztatást kaphatnánk a, az egyezmény betartásának monitorozására, hogy ez milyen mechanizmussal e, történik az egyes tagállamokban. és emellett pedig ez a probléma igenis rendelkezhet határon átnyúló aspektussal is, és uniós szinten is figyelmet eh, érdemel az Európai Parlament Petíció Szakbizottságának figyelmére mindenképpen úgy gondolom, hogy számot tarthat ez a probléma. Éppen ezért én azt javaslom, hogy ne zárjuk le ezt a petíciót, hanem kérjük az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja tovább ezt a problémát. És úgy gondolom lehetőségként itt valóban felmerülne az Európa Tanácssal a kapcsolatfelvétel. illetve a, az említett egyezmény betartatásáért, monitorozásáért felelős kollégákkal esetleg fel lehetne venni a kapcsolatot. Van-e másik hozzászólás még a, a szakbizottság részéről? ha nem, akkor az elnök azt javasolja, hogy hagyjuk nyitva a petíciót, és kapjunk tájékoztatást később még az Európai Bizottságtól az említett aspektusokról. Én hozzászóltok ezzel a petícióval kapcsolatban? Ennek a petíciónak a benyújtója ön? hogy egy másik petíciónak a benyújtó. Igen, tehát majd másik petíciónál fog majd sorra kerülni. Köszönöm, akkor mi itt tovább lépnénk. Ez a petíció, amiről tehát beszéltünk, ezt nyitva hagyjuk, és tájékoztatást kérünk egy későbbi időpontban az Európai Bizottságtól a kutyákkal kapcsolatban. És akkor következik 1868 per 2014-es petíció Wolfgang Arnold, német állampolgár által benyújtott petíció romániai koborkutyák megölésének megállításáról. És ezzel együtt 1484-es per 2016-os petíció Mircea a ő román állampolgár által benyújtva és bemutatva kobrátokkal a rossz bánásmódról Romániából. Utábbi esetében Maria Savi van jelen, aki be fogja mutatni ezt az utóbbi uh, petíciót. Köszönjük, üdvözlőjük. Öt perccel lesz, hogy bemutassa ezeket a petíciókat, aztán megkérdezzük a bizottság véleményét, illetve a, tag, a tagok is szót kapnak, és utána két percben szólhat még ön, mint a petíció benyújtója. Köszönöm szépen, köszönöm a lehetőséget, hogy az Európai Parlament képviselője szólhatok. Valóban nagy öröme számunkra, hogy itt lehetünk, nagyon hálásak vagyunk ezért a lehetőségért, hogy megengedték, hogy itt szóljunk. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy egy szervezet képviseletében jöttem, a szerződés második cikkében az Európai Unió eh, szerződésében a hatáskört állapít meg arra vonatkozóan, hogy hogy be kell tartatni az uniós jogszabályokat, és úgy gondolom, hogy a az állatok védelme is ide tartozik, mi méltósággal akarjuk az életünket emberekként élni, akkor úgy gondolom, hogy nem tudunk félrenézni, hogyha az állatok szenvedését látjuk. Hogyan beszéltünk az Európai Unió polgárainak ügyeiről beszélni, és közben hagyni, hogy rosszul bánjanak, illetve bánjanak például Romániában is az állatokkal, a, konkrétan itt a kutyákkal. Én nem akarom a, itt nem akarok itt senkit megsérteni, de mégiscsak józanészre appellálnék, és megmutatnám itt a képeken, hogy milyen kéletlen módban részesülnek a kutyák e, Romániában. Itt egyedi megoldásokat nem sikerült foganatosítani. E, nagyon sokszor hallottuk már a múltban, és reméltem, hogy itt az Európai Parlamentben nem halljuk ezt, hogy, hogy ez nem tartozik uniós hatáskörbe, hogy megvizsgálják az állatok helyzetét, de én úgy gondolom, hogy ez nem így van, hiszen amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor akkor garantálták a szerződés másik cikkeinek értelmében, hogy védelmet, biztonságot, boldogságot kínálnak nekünk és ember, és a polgároknak, a családjainknak, és úgy gondolom, hogy a keftelésből otthon tartott állatok igenis hozzátartoznak a családhoz, és most látjuk, hogy milyen szenvedések vannak kitéve ezek az állatok, és ezt halljuk, hogy nem tehetnek semmit, nem az önök körébe tartozik itt jogszabályokat elfogadni, amelyek biztosítanák azt, hogy védelmet élvezzenek ezek az állatok. Romániában a papíron a törvény betartva, tehát azért, hogy legálisnak mutatkozzanak, nem ölik le a befogott állatokat, de ugyanakkor rettetes körülmények között tartják őket, oly módon, hogy hamar elpusztuljanak, és semmilyen módon nem tudjuk megvédeni ezeket az állatokat, mert hogy uniós jogra nem tudunk hivatkozni. A hazánkban azonban nincsenek megfelelő eszközök arra, hogy ezzel ellen fellépjünk. Egyszerűen nincsen a román jogászoknak semmi a kezében, hogy bíróság elé citálhassa azokat a szolgáltatókat, vállalatokat, akik ilyen bánásmódban részesítik az állatokat. Úgy gondolom, hogy boldogak lehetünk, elégedettek lehetünk, mint uniós polgárok, örüljünk ennek, hogy jól megy sorunk, de akkor a, ez még nem jelenti azt, hogy, hogy hogy az állatoknak ezt ne akarjuk biztosítani, és, és sokadik kategóriás jogi személyeként kezeljük őket. Németországi Íretország, Csehköztársaság, Spanyolország, Portugál és még számos országot fel lehet sorolni, ahol tesznek az állatjólétet, és mi ugyanannak az uniónak vagyunk a tagjai, és mi is ugyanilyen jó érzéssel szeretnék látni, hogy gondoskodnak az állatok védelmére. A románok eh, büszkék szeretnének lenni már csak ezért is arra, hogy az unió polgárai. Romániában három héttel ezelőtt Krisztina Tapescu, egy újságíró nő meghalt. Hogy miért is mesem ezt? Azért eh, mondom el, mert azért halt meg, mert hozzánk hasonlóan sok-sok hasonlóan megkínzott állatról gondoskodott, és mindent megtent azért, hogy jogi és szociális lépések történjenek az állatok védelméért, és ezt a hölgyet valóban egyszerűen megérintette a szenvedés ezeknek az állatoknak. Sajnos nem mutathatom be az összes dokumentumot, képet, dokumentált filmfelvételt, amit magunkkal hoztunk, de bármikor rendelkezésre bocsátom. Köszönöm az idejüket, a figyelmüket, gondolkodjanak el arról, hogy hol kellene, hogy mégiscsak hatáskörebb ilyen az Európai Unió, és úgy gondolom, hogy a PETI szakbizottságnak meg kellene próbálnia tenni valamit, és arra kellene, hogy bátorítsa a tagállamokat, hogy itt megfelelő jogi lépéseket tegyenek. Nem vagyunk ugyanis elszigetelt élőlények, lények, hanem úgy gondolom, hogy más élőlények jól léte is kapcsolódik a mi jól létünkhez. Köszönjük szépen, és akkor most megadom a szót a bizottság képviselőjének, a Santa Főigazgatóság részről. Köszönjük szépen a petíció bemutatását a, a benyújtójának. Én tulajdonképpen csak azt ismételtem meg, amit már az imént elmondtam. Mikö, mi, miközben természetesen a bizottság körében is ismeretes az, hogy a kubar kutyákkal a bánásból nagyon sokszor valót hagy maga után, és a Romániában is a leírtak, az elmondottak alapján is tudjuk, hogy bizonyára szörnyűségesen bánnak ezekkel az állatokkal. De mégis csak meg kell ismételnem azt, amit már elmondtam, a kóbor, állatok, kóbor, kutyák jólétének biztosítását uniós szinten semmiféle jogszabály nem um, érinti, nem védi az ő jólétüket uniós szinten semmiféle jogszabály, és nincs is hatáskörünk, hogy itt uniós jogszabályokat hozzunk, ez kizárólagos tagállami hatáskör. És akkor az előbb már említett az EOS 13. cikkére szeretnék, illetve az EUMS-nek a 13. cikkére hivatkoznék. Ez a cikk azokat az előírásokat eh, tartalmazza, amelyek eh, az állatvédelemre és az állat jólétre vonatkoznak uniós szinten. Itt a mezőgazdaság, a halászat, a közlekedés, a belső piac, a kutatás, a technológiai fejlesztés és az űrkutatás terén az Európai Uniónak és a tagállamoknak felelőssége van az állatok jólétért, mint érző élőlényekért felelősek teljes körben az említett szakpolitikai területeken. Itt a jogi és közigazgatási előírásokat veszik figyelembe, illetve a tagállami szokásos fellépéseket, vagy például vallásos, kulturális hagyományokat, előrásokat is figyelembe kell venni. Ez tehát a jogalap, az EUM 13. cikke, amely alapján az Unió az állatok védelme jóléte érdekében jogi lépéseket tehet, de e, a szakpolitikai területek nem terjednek ki a kóbor állatok védelmére. Tehát az Európai Bizottság a tagállamok által megkötött szerződések e, keretein belül tud mozogni, és nem hozhat ott jogi lépéseket, ahol a tagállamok, tagállamok kizárólagos hatáskörrel bírnak. Aztán itt hallottuk, hogy az Európa Tanácsa való együttműködésre hívnak fel az Európai Bizottságot, de az Európai Bizottság nem részes fél, nem aláírója ennek az egyezménynek, hanem bizonyos tagállamok írták alá az Európa Tanács állatvédelmi egyezményét, éppen ezért nem tud jogi lépéseket tenni, erre hivatkozva sem az Európai Bizottság. Az Európai Bizottság azért nem ül ölbetett kézzel, támogatja például az OIE-t, a Nemzetközi Állatjárvány ügyi szervezetet, és a megfelelő bánásmód a kutyákkal, az állatokkal szemben már egy megállapodás tárgyát is képezte. Az OIE létrehozott egy ilyen egyezményt, ahol a kóbor állatok, kóbor kutyák bánásmódját is tárgyalja, és a részes államoknak ezeknek a, az ajánlásoknak megfelelően kell a az ő hatáskörükbe tartozó, az ő területeken tartózkodó eh, kobor állatokról gondoskodniuk. De minden tagállam maga részes fele az OIE egyezményének, megállapodásának, és neki kell, a tagállamnak kell dönteni arról, hogy milyen módon milyen mértékben, milyen eszközökkel szerez érvényt a nemzetközi megállapodásoknak. Az Európai Unió, mint jogi személyiség, azonban nem részese ezeknek az egyezményeknek, nem tagja az OIE-nek, éppen ezért nem is tud jogi lépéseket foganatosítani. Azaz a kóbor kutyák jóléte nem tartozik az EUMS 13. cikke a hatáskörében, azaz uniós jogszabályok nem vonatkoznak a kóbor kutyák védelmére, és egyszerűen semmi sem jogosítja fel az Európai Bizottságot arra, hogy itt további lépéseket tegyen uniós szinten. Köszönjük szépen, most meg Struhárió asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Én szeretnék most néhány dolgot kiemelni, miközben teljes mértékben tisztában vagyunk az Európai Bizottság által elmondottakkal. Akkor az előző és ezen petíció esetében is, e, és, és, és még következik egy további romániai koborkutyákkal foglalkozó petíciós egyébként majd. E, amit itt szeretnék kiemelni, az az, hogy hogy ahogyan a kóborállatokkal, kóborkutyákkal, állatokkal, keftelésből tartott háziállatokkal szemben úgy gondolom, hogy mégiscsak az európai viselkedés, az európai polgári léthez kapcsolódó ö, területe az életnek, és azt, hogy a hatóságok hogyan értelmezik, hogy hogyan kell felépni ilyen ügyekben, és kellene nekik eljárni, egyfelől, másfelől pedig, hogy a polgároknak mi a felelőssége, hogy hogyan lehet felelős állattartóként viselkedni, az egy másik kérdés, de úgy gondolom, hogy igenis nagyon sokszor vannak olyan helyzetek, amikor az utcán koborolnak az elhagyatott állatok, egy darabig koborolnak, majd menhelyekbe kerülnek, e, és e, e, elaltatják, megölik őket. Ez a helyzet, ez nagyon gyakran előfordul. Én teljes mértékben támogatom azt az elképzelést, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, ezt a kérdést, és még hogyha ma nem is tudunk lépéseket tenni, mégiscsak úgy gondolom, hogy az Európa Tanács iránymutatását figyelembe kellene tenni, és örülök, hogy az Danuka kolléga ezt felvetette, és erre hivatkozva hagyjuk nyitva ezt a petíciót, és e, talán a román hatóságoktól is kérhetnénk további tájékoztatást, mert egyszerűen nem hiszem, hogyha mi kegyetlenül bánunk ezzel a problémával, vagy ha közömbösek vagyunk az állatok szenvedése felé, akkor az nem igazi európai fellépés. Ez nem tesz minket felelős európai polgárokká, hogyha nem lépünk semmit, és elfogadjuk azt, hogy a román hatóságok sem lépnek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egyszerűen elképzelhetetlen, hogy milyen barbár cselekményekről van itt szó, annál is inkább, hogy az Európai Unióról van szó. Bulgáriában az állatok lemészárlása és kínzása bűncselekménynek számít, amiért börtönbüntetés is járhat. Az Európai Bizottság valahol kezét mossa, mondván, hogy a 113-as cikk alapján nincsen hatásköre. De nagyon sok lehetősége van arra, hogy lépjen vannak, hogyha lenne más európai mechanizmus, akkor sokkal kevesebb lenne a kóborkutya az utcákon, és nincsen megfelelő állatvédelmi jogi keret az Európai Unió összes tagállamában. Például ami a kettelésből tartott állatok kereskedelmét illeti, erre nincsen megfelelő szabályozás, és adott esetben az utcán találhatják magukat ezen állatok, és utána öm, hasonló sorsa jutnak. Megfelelő intézményekre van szükség, és megfelelő jogi keretre azért, hogy az állatokkal méltányosan bánjunk, mert hogyha nem humánosan bánunk velük, akkor az emberekkel sem tudunk humánosan bánni. Úgy gondolom, hogy nyitva kell tartani ezt a petíciót. Perfecto, muchísimas gracias. Köszönjük szépen. Zdanoka asszonynak adom meg ismét a szót, tessék. Csak reagálnék a bizottság észrevételére a második petícióval kapcsolatban. Igen, ők azt mondják, hogy, hogy uniós szinten semmiféle olyan jogi kötelezettség nincs, hogy olyan jogszabály nincs, amely itt fellépéssel kötelezné az Európai Uniót. De azért mégiscsak lehetne aktívabb ezen a területen az Európai Unió és az Európai Bizottság. Egyfajta közvetítő szerepet is vállalhatna a jogalkotó és az európai polgárok között. Ha az Európa Tanács el tud fogadni egy, egy, egy egyezményt, a keftesből tartott állatok jólétével kapcsolatban, akkor miért nem tud az Európai Unió is ebbe az irányba lépni, és jogalkotási javaslatot letenni az asztalra? Én, én pontosan ezt javasolnám. ez egy nem túl régen született európai egyezmény, 18 tagállam aláírta ezt, Románia, Ciprus, Litvánia és Bulgária, illetve Lettország, a hazám is részes fél. És úgy gondolom, hogy minden lehetőségünk rendelkezésre áll arra, hogy megvizsgáljuk ez az egyezmény, ez az eszköz hogyan működik, és hogy a saját jogalkotásunkban, uniós szinten mit tudnánk ebből esetleg átverés meg, meg átvenni. Hát, hogyha az Európai Unió ratifikálta, részes felévé váltott az Emberi Jogok Európai Egyezményének, akkor miért ne történhetne hasonló dolog az állatvédelemre vonatkozó Európai Egyezmény tekintetben? Rukma kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, kedves elnök asszony, kedves benyújtók. Az én hozzászólásom a 25-től 30-ig felsorolt petíciók összességére vonatkozik. Végre lehetőségem nyílik, hogy az a kapcsolatos rossz bánásmódra felhívjam a figyelmet, a, úgy gondolom, hogy ezek a petíciók összességében több mint 80 ezer aláírást gyűjtöttek össze, és a benyújtóknak köszönet a a folyamatos munkáért. Itt ugye van szó Ciprusban, vadászatra használt kutyákról, amelyek az utcára kerülnek, vagy olyan körülmények között élnek menhelyekben, hogy hamarosan elpusztulnak, vagy máshol leülne, leölnek, ö, ö, állatokat Bulgáriában és az elvadult házi állatokkal való bánásmód valóban szörnyű, hiszen ezek mind háziállatok, amelyek az utcára kerültek. Sok állatot hivatalanítanak, kasztrálnak, de aztán mégis az utcára kerülnek, ott kóborolnak, vagy életük végéig rettenetes körülmények között több menhelyen, menhelyeken sínlődnek. Itt egyszerűen a az tenyésztés, a tenyésztőket sem ellenőrzik, az úgymond felesleges vagy nem értékesíthető állatokat eh, kidobják az utcára, teszik ezen a területen is fel kell lépni az Európai Uniónak. A utcán kobor állatok nap mint nap az életükért küzdenek, előzik őket, eh, éhen halnak, eh, meghalnak különböző betegségekben, vagy elütik őket, megütik őket, beléjük rúgnak. Ez egyfajta nemzeti sportá is válik egy-egy tagállamban, hogy vadásszanak ezekre a kóborállatokra, és, és bántsák őket. Na, vannak olyan tagállamok, ahol nagyon magas számban jelen kóborállatok. Itt fontos, hogy jogszabályok határozzák meg azt, hogy milyen oltásokban részesüljenek, eh, hogy hogyan azonosítsák eh, ezeket az állatokat, eh, mi legyen a sorsuk, hogyan kerüljenek menhelyekre és úgy gondolom, hogy a, a, az Európa tanácsi egyezménye, e, ez egy fontos egyezmény, ez ugye az ut- utcákon koború állatokra is vonatkozik, és fontos, hogy az állatkínzás ellen az ő esetükben is felépjünk e, és kérem, hogy az itt említett petíciókat hagyják nyitva, és további vizsgálatnak vessék alá ezt a kérdést. Köszönjük szépen. Úgy látom, hogy más nem kért eh, időt hozzászólásra, éppen ezért két percet kap a benyújtó. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megértik a problémánkat. Emlékeztetnék valamire. A 2012-es 216-os határozat ajánlást fogalmaz meg, hogy a parlament minden szükséges lépést tegyen meg azért, hogy az állatok jólétét védje. 2012 óta mostanáig mi történt? Semmi sem, ezen ajánlásokon túlmenően. Köszönöm, mint önök is mondták, senki sem tiltja meg önöknek azt, hogy további lépéseket tegyenek. Ezért kérem, nagyon kérem önöket, hogy ne feledkezzenek meg rólunk. azok szenvedése, akik szemtanúi annak, hogy hogyan bánnak ezen állatokkal, és az állatok szenvedése foly, folyamatosan tovább folytatódik, azért, mert semmi sem történik, és nem lépnek Brüsszelben. Ezért kérem, hogyha még nincsen ilyen joganyag, akkor hozzanak létre joganyagot, hiszen van ilyen illetékességük. Nézzék meg az írásos anyagokat. Mindent nem tudtam most elmondani, de az írásos anyagainkban megoldásokat is javasolunk. Egyfajta állatrendőrséget lehetne létrehozni Romániában hivatalos ügynökségként. Kérem, hogy tanulmányozzák az anyagokat, tegyék fel a kérdéseiket, és ne feledkezzenek meg arról, hogy nagyon sok európai polgár számára ez megoldandó probléma. A román képviselőktől nem várhatunk túl sokat, hogyha ezzel kapcsolatban nem lépnek semmit. Meg kell nézniük, szembesülniük kell azzal, hogy mi történik. Kérem, objektíve mérjék fel a román helyzetet, és segítettek önöknek abban, hogy EU-s tagok legyünk. Kérem, segítsenek minket abban is, hogy ezen a helyzeten is változtassunk. Nagyon nagy szenvedéseknek vagyunk szemtanúi. Elnök, köszönöm szépen. A petíció benyújtójától, a bizottságtól és a képviselőktől is meghallgattuk a véleményeket, és ez alapján az elnök azt javasolja, hogy tartsák nyitva ezt a petíciót. Javasoljuk, hogy a tanácsnak küldjünk egy levelet, hiszen létezik egy, egyezmény, amelyet több tagállam aláért. Ezért azt javasoljuk, hogy küldjünk levelet a tanácsnak, az állatok szenvedéséről, az állatokkal való rossz bánásmódról, és tehát e az Európa Tanácsnak kellene levelet küldeni. Ezt, hogyha sok tagállam aláírja, akkor az hasznos lehet abból a szempontból, hogy részletesebben foglalkozzanak az állatjóléttel. Tehát nyitva hagyjuk ezt a petíciót, és azt várjuk, hogy a tanács hogyan lép, még mielőtt tovább lépnénk mi magunk. Köszönjük a petíció benyújtóinak a kérdésfelvetését. A 27-es petíciónál járunk, 0475 per 2016-os, Gabriella Papadopova bolgár polgár a benyújtója, több állatvédelmi szervezet részéről és 461 aláírással a bulgáriai kóborkutyákkal kapcsolatos bánásmódról. Megadom a szót a petíció benyújtójának, akinek 5 perce van arra, hogy bemutassa nekünk a petícióját. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők! Először is szeretnék köszönetet mondani, hogy lehetőséget kapunk arra, hogy ezt a petíciót bemutassuk. 18 állatvédelmi bolgár egyesület részéről az egész ország területén. 2016-ból származik a petíciónk, a bulgáriai kóborkutyákkal való bánásmódra vonatkozik, és arra, hogy felkérjük a bolgár hatóságokat, hogy megfelelően foglalkozzanak a kérdéssel, és az adófizetők pénzét felhasználják arra, hogy a problémát megoldják. megoldják. Eredetileg ezen illusztrációkat láthattuk, amelyel a koborkutyákra az önkormányzatok által kialakított kutya menhelyeket illusztráljuk. Ebben nagyon sok a betegség, az éhezés és különböző kínzásokat láthatunk egy állatvédelmi jogi aktust hoztak létre, de az illetékes hatóság nem ellenőrzi a helyzetet. Nagyon aggaszt minket az, hogy a bolgár hatóságok nem csak a nemzeti jogi normákkal ellentétesen lépnek, hanem az EU 13-as cikkével is ellentétesen lépnek. A bolgár élelmiszerbiztonsági hatóság nagyon komoly jogi és jogalkotási munkáért felelős, és hozzájuk tartozik az egészség és a biztonság kérdése a nemzeti határokon belül. Hálások vagyunk azért, hogy 2018-ban, amikor itt megvitatták ezt a petíciót, nagyon erőteljes támogatást kaptunk a frakciók többségétől a petíciós szakbizottságban. Sajnálatosan technikai okokból nem volt elég időnk, a tényfeltáró látogatásra nem került sor, és mivel semmilyen lépés nem történt, nem csak hogy folytatódik, ez a helyzet, hanem tovább romlott a helyzet, és nem csak Bulgáriában. Erre bizonyíték az, hogy a petíciót hasonló petíciók követték Olaszországban, Nagy-Britanniában, Franciaországban, Spanyolországban és máshol is. Bulgáriában tömeges, illegális kutyatenyészet és kereskedelem folyik, semmilyen ellenőrzés nincsen erre. Nem csak ami a bezonosítást és a nyilvántartásbevételt illeti, az oltásokkal és mondjuk a veszettséggel kapcsolatos helyzet is nagyon súlyos. Semmilyen állatorvosi ellenőrzésnek nincsenek ezen kutyák kitéve. Interneten nagyon sok információt lehet kapni, és a, hogyha a Google-on rákeresünk, akkor rengeteg találatot kapunk. Több mint 500 ezer kutya, és még harcokra is felhasználják ezen kóborkutyákat, ami egyébként tilott, tiltott Tavaly a Deutsche Welle kimutatta, hogy rengeteg kutyát árulnak Európában. Bulgáriában, Romániában és Magyarországon mérték fel a helyzetet. Ebből az derül ki, hogy ezen illegális kereskedelem bevétele majdnem olyan szintű, mint a kábítószerkereskedelem, 24 milliárd euró évente ennek a forgalma. A vizsgálatból kiderült, hogy a kutyák nagyon rossz állapotban vannak, és nagyon hamar meghalnak. Kiderül, hogy ez népegészségügyi és biztonsági kockázatot is jelent, nem csak a származási országokban, hanem a befogadó országokban és a tranzitországokban is. Vitathatatlan, hogy a kereskedelem, a piac egy olyan terület, amely a szerződések 13-as cikke hatája alá tartozik. Egy további vizsgálat a BBC által tavaly kimutatta azt, hogy Bulgária egy kutya harc hálózat központjává vált Európában. A vizsgálatból az derült ki, hogy rávilágítottak, hogy Kelet-Európából Walesig terjed ezen hálózat. Ugyanakkor a bolgár élelmiszerbiztonsági hivatal két évvel ezen vizsgálatok előtt az önök szakbizottságához írt egy levelet, mi szerint már lezárták az illegális kutyaharccal kapcsolatos hálózatot. Még egyszer emlékeztetnék arra, hogy ez egy olyan ügynökség, amely az EU jogagyagának nagy részének a végrehajtásáért felelős. Az illetékes hatóságok a tömegtüntetések és a bírósági döntések ellenére nem lépnek. Nemzeti szinten már minden eszközt bevetettünk, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy egy páneurópai hatással járó jelenség ellen fel tudjunk lépni. Azt kérjük, hogy még egyszer gondolják végig, hogy tényfeltáró látogatást küldjenek, és az illetékes hatóságokat kérjék fel, hogy lépjenek. Az önök szakbizottságának nagyon fontos szerepe volt abban, hogy az Európai Parlament állásfoglalást foglaljon el egy európai jogi keret létrehozásáról a kóborállatok és háziállatok védelmére 2012-ben. Mi számítunk önökre abban, hogy ezen utolsó állásfoglalást, jogalkotási jellegű állásfoglalást meghozzák. Köszönjük szépen az időt és a figyelmet. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a bizottságnak. Christian Van Haren. Köszönöm szépen. Először önnek is nagyon hálás köszönetet szeretnék mondani, hogy ilyen lelkesen képviseli ezt az ügyet. És ami az utolsó mondatát illeti, amíg a szerződések, amelyeket a tagállamok írtak alá, a mai formában vannak, nincsen a bizottságnak jogalapja arra, hogy jogalkotási javaslattal éljen. A bizottság viszont önkéntes intézkedéseket hoz, és ezeket be is tartatja. Már korábban utaltam egy hivatalra, és van egy Európai Uniós platform, állatvédelmi platform, amelyet a bizottság 2017-ben hozott létre. Ez lehetőséget ad arra, hogy eszmecserét folytassanak, és önkéntes lépéseket hozzanak az érintettek. Ezen túlmenően van egy önkéntes kezdeményezés a kutyák és a macskák védelmére. Ezen digitális platform jelenleg ajánlásokat dolgoz ki az internetes kereskedelemre vonatkozóan, ajánlásokat fogalmaz meg a kereskedőkre, internetes kereskedőkre vonatkozóan, valamint a platformok, internetes platformok működtetői számára is. Az ajánlások arra vonatkoznak, hogy mire kell odafigyelni az interneten árult állatokkal kapcsolatban. Hogy például megfelelő kezelésnek vannak-e kitéve, be vannak-e oltva, hogy van -e egy minimális kor, amely alatt nem lehet őket árulni, hasonló kérdések. Ami ezen gondolatok végrehajtását illeti, még egyszer megismétlem, tagállami hatáskör, a bizottság csak támogatni tudja őket, és különböző lehetőségeket tud a tagállamok rendelkezésre állítani. 2018. augusztusában a bizottság megfogalmazott egy ajánlást, miszerint a tagállamoknak kellene ellenőrizniük az internetes platformokat, és fel kell mérniük, hogy milyen a helyzet a kutyák és a macskák kereskedelmében. Ezt a tervet 2019 elején, 2018 végén bevezették. 17 tagállam vett részt, plusz Svájc megfigyelőként. Bizonyos hiányosságokra fény derült, és a tagállamok egyes platformokat szankcionáltak, és meghozták a szükséges intézkedéseket. A bizottság ezen ajánlása az alapja annak, hogy megfogalmazódott a platformok tartalmára vonatkozó ajánlás, ezt jelenleg dolgozza ki az EU-s platform és az önkéntes kezdeményezések is erre vonatkoznak. Tehát még egyszer, a bizottság nem javasolhat jogalkotást, de tisztában van a problémával, és a lehetőségei keretein belül azon van, hogy a tagállamokat segítse a fellépésben. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Máltaiaból fogok hozzászólni, mondja a Szelida képviselő. Nos, a bizottság, hogyha az állatmenhelyekkel kapcsolatban azt mondja, hogy nem illetékes, ezt meg lehet érteni. Ugyanakkor, ahogy a petíció benyújtója elmondta, és nagyon köszönjük, hogy ennyire kiáll ebben a problémában, és a bulgáriai és más tagállamokban folyó állatkereskedelemről beszél. Nos, az, hogy a bizottság csak annyit tudja mondani, hogy ajánlásokat tud megfogalmazni, és semmi más nem tehet, hát itt a helyzet az, hogy állatokat egyik országból a másikba áthurcolnak, és utána eladnak, ez egyszerűen elfogadhatatlan. Itt az idő, hogy a bizottság szabályozza az állatok mozgását, legyen az eladásra vagy másokból, akkor is, hogyha internetes kereskedelemről van szó. Tehát sokkal többre van szükség, mint egyszerű ajánlásokra. Az ajánlásokat végre is kell hajtani. A bizottságnak azt kell elérnie, hogy az ajánlásokat valóban be is tartják. Ezért azt kérem, hogy maradjon nyitva ez a petíció. Azt remélem, hogy konkrétabb lépéseket fog hozni a bizottság hogyha egy tagállamból egy másikba eladnak állatokat. Elnök, köszönöm. Zdanok a képviselő. Thank you. I... Köszönöm szépen. Nem akarom megismételni, amit már korábban elmondtam, annak a lehetőségéről, hogy az Európa Tanácsban meglévő mechanizmusokat használjuk ki. Van egy monitorozási mechanizmus is. De konkrétan, ami ezt a petíciót illette, szeretnék köszönetet mondani a petíció benyújtójának és a 464 aláírónak köszönetet mondani, és azt, hogy többször is hozzánk fordultak, és ragaszkodnak ahhoz, hogy valamit tenni kell. Az elnökünkkel és más petitagokkal tagokkal Sajnálatosnak tartom, hogy a tényfeltáró látogatást nem tudtuk megszervezni. De mégiscsak időt szakítunk majd arra, hogy önnel Szofiában tárgyaljunk. hogyha sikerül mégiscsak megszervezni ezt a látogatást. Ezért azt remélem, hogy jó lesz az együttműködés, és azt remélem, hogy a bizottság aktívabb szerepet fog betölteni a jövőben. Mr. Radev. Nagyon köszönöm, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Meg vagyok győződve róla, hogy ezt a petíciót mindenképpen nyitva kell hagyni. Bulgáriában vannak még problémáink a háziállatokkal kapcsolatban. Például ö, ott hagyják az állatokat az utcán, nem felelősen ö, nevelik a kutyákat, macskákat, háziállatokat. Viszont Bulgária az elmúlt években már ö, nagyot, sokat fejlődött. Az állatvédelmi törvény, például a 2018-as törvény már módosult, és ebben van már nemzeti programról szó, amely olyan intézkedéseket foglal magába, mint például a kutyák, macskák szemenek a csökkentése, kordában tartása. Olyan városok, olyan községekben is, községekben is szeretnénk eljutni, amelyekben nagyon sok állatot tartanak. Először is a házi állatok gazdáinak a figyelmét kell felhívni arra, hogy legyenek felelősebb állattartók, és foglalkozzanak a házi állataikkal. Másodszorban csökkentenünk kell a kóbor, el kell kerülnünk, hogy sok kóbor állat legyen, nagyon sok állat kóborol az utcákon, őket fertőtleníteni kell, el kell érni, hogy a veszettség ellen be legyenek oltva, aztán ezeket az állatokat vissza kell vinni az, arra a területre, ahonnan származnak, hogy új állatok ne jelenjenek meg más területeken. Például, hogyha a kóborkutyáknak a száma csökken, akkor akkor nő a kóbor macskáknak a száma. Ez valóság, mégis késlekedve reagálunk rá. A jövőben majd még meglátjuk, hogy milyen intézkedéseket fognak a városok, községek foganatosítani. Addig is számítok minden községnek a jó indulatára. Gondolom, hogy együtt fognak majd dolgozni a községek a helyi szervezetekkel. A helyi szervezetek nagyon aktívak, igyekeznek elérni, hogy legyenek olyan intézkedések, amelyek csökkentik a kóborállatoknak a számát, és a kóborállatokkal foglalkoznak. Bulgáriában 25 ezer kutya kóborol, a, a kóborló macskáknak a száma nem ismert. Nagyon sok a kóborkutya a Bulgáriában, és már az elmúlt években 11.500-ról egyszer sikerült 3000-re csökkenteni 2018-ban. Szeretném még egyszer köszönetet mondani a petíciók benyújtóinak. Nagyon köszönöm, hogy felvetették ezt a rendkívül fontos kérdést, hogy aktívan dolgoznak azon, hogy a kóborállatoknak a kérdését megoldhassuk. A petíció kérem, hogy maradjon nyitva, hogy a bolgár kompetens hatóságok, ideértve az állatvédelmi hatóságot együtt tudjanak dolgozni, hogy a kóberállatoknak a számát rendezzék. És hogy ne legyenek kegyetlen bánásmódok. A társadalmaknak továbbra is figyelniük kell a kóbor állatokra, és el kell élni azt, azt hogy minden, jogi, minden állatjóléti jogi előírás be legyen tartva. Én személy szerint vállalom, hogy a bizottság, az Európai Bizottságnál kopogtatni fogok, és el, el fogom érni, hogy ezeket a kérdéseket elemezzék, és hogy sikerüljön olyan jogi keretet kialakítani, amely védi a az állatokat, a kóberállatokat is. Nagyon jó. Kettő percet kap most a petíció benyújtója, illetve nem, elnézést, mondja az elnök. Nem láttam, hogy van olyan képviselő, aki még jelentkezik. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm a szót. Tisztelt elnök azt, hogy láttuk ezeket a képeket, láttuk, hogy milyen kegyetlenségek történnek. Ez nagyon meggyőző volt. 2018-ban elfogadtunk egy állásfoglalást. Ez az állásfoglalás kérte az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy stratégiát a kóbor, á, kóbor állatok számára. Az Európai Unió nem, nem írta alá az Európa Tanács dokumentumát, egyezményét, de ettől még lehetnek kezdeményezéseink, sőt, el is fogadhatunk a témában jogszabályokat. Az a javaslat, hogy legyen jogi keret, ez jó javaslat. A kóborkutyáknak a száma, főleg Bulgáriában, valóban problémát jelent. Ez a probléma korrupciós probléma is. Szerintem jó lenne, hogyha Bulgáriában lenne tényfeltáró látogatás, hogy meg tudjuk nézni ezeket a kérdéseket illetve azt is szeretném kérni, hogy maradjon nyitva ez a petíció, hogy tudjuk a dolgokat tovább lendíteni. Nagyon jó. Köszönöm, Szlovakó úr. Nagyon köszönöm. Szeretném elmondani, hogy egyetértek a kollégákkal, csak hogy ez a, pet, ezt a, ez a petíció egy kicsit általánosító. Ezt a petíciót konkrétabban kellene megfogalmazni, ugyanis vannak olyan dolgok ebben a petícióban, amelyek benne vannak, de amelyeket nem értek egyet, mint például Bulgáriában, öm, tehát nem Bulgáriában öm, nevelik a legtöbb harci kutyát. Azt tudjuk, hogy vannak problémáink, de ez nem csak Bulgáriában, nem csak Romániában vannak ilyen problémák. Ami, mm, ami engem meglep, hogy Brüsszelben nincsenek is állatok, még legyek sem. Hát, hogyha hogyha látunk kóbormacskát, hát vannak azért olyan helyek, ahol vannak kóbormacskák, nagyon sok, ott hagyják az emberek a macskák, macskákat nem foglalkoznak velük, és még sincs semmi probléma, az egész negyed foglalkozik ezekkel a kobormacskákkal. Tehát igazából mi vagyunk a probléma, újfajta jogszabályozásra van szükség, ezt így ebben a formában nem lehet folytatni. Értem, hogy például Szófiában és máshol is vannak ö, problémák a koborkutyákkal. Mi emberek vagyunk, nekünk kell foglalkoznunk az állatokkal, nekünk kell nekik segíteni, nekünk embereknek kell ö, jogszabályokat alkotnunk. Nagyon köszönöm. A petíció benyújtójának most kettő perce van, hogy reagáljon. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Szeretném elmondani, hogy mennyire hálás vagyok. Nagyon köszönöm azoknak a képviselőknek, akik empátiáról, megértésről tettek az imént tanú bizonyságot. Még egyszer azt szeretném kérdezni, kérni, hogy gondolkodjanak el azon, hogy esetleg, hogy esetleg tényfeltáró látogatást tesznek nálunk. Szükség van erre, van akinek vannak kétségei az információkkal kapcsolatban. Azt ne felejtsük el, hogy az állatoknak a borzasztó szenvedése, főleg a háziállatoknak az óriási ö, szenvedése, az európai polgároknak is szenvedése. Az Európai Bizottság pedig ugye az európai állampolgárokat hivatott védeni. Köszönöm. Nagyon-nagyon köszönöm. Köszönöm, hogy itt volt, hallottuk a petíció benyújtóját, nagyon köszönöm, hogy itt volt, nagyon köszönöm az Európai Bizottságnak is, és köszönöm a szakbizottságunk tagjainak is, akik felszólaltak. Maradjon nyitva ez a petíció. És az lesz, mint az előzőnél, vagyis a Peti elnöke levelet küld az Európa Tanácsnak, ezekről a petíciókról, amelyek állatjóléti kérdésekhez kapcsolódnak, főleg a kobor kutyák témájában írjuk majd ezt a levelet. És megkérjük az Európa tanácsot, hogy figyeljenek arra, hogy a tagállamaik figyeljenek ezekre a kérdésekre. Jön a következő pont, a 0082 per 2018-as petíció Litvánia, Kleipédában az állatokkal való kegyetlen bánásmód önkormányzati hatóságok általi állítólagos figyelmen kívüli hagyásáról. 5 mm, percük van a petíció benyújtóinak. Ketten fognak felszólalni? Vagy egy valaki? Ketten? Összesen a kettejüknek van 5 percük aztán pedig megint csak együtt lesz kettő percük, hogy úgy osztják el ezt az időt, ahogy szeretnék, de akkor először öt, utána pedig kettő percük lesz összesen. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Minden évben a litván önkormányzatok nagyon sok kóbor állatot, kutyát, macskát ölnek le. Litvánia teljes területét jellemzi ez a helyzet. Az adófizetőknek a pénzéből történnek ezek a, ezek a pusztítások. Vannak olyan területek, amelyeket egyenesen Auschwitz-i koncentrációs tábornak nevezünk, olyan tömegesen történnek ezek az állatleülések. Itt láthatóak képek, amelyeket a petícióhoz csatoltunk. 20 éve történnek ezek a leülések. A tagállamoknak saját ö, jogszabályaik vannak az állatjólét témájában, csak hogy ezek a jogszabályok vagy nem eléggé erősek, vagy ö, megszegik ö, egyszerűen őket. A bizottság utal arra, hogy a, az EUMS 30. cikke kimondja, hogy a tagállamoknak kizárólagos hatáskörük van az állatjólét témájában. Andrukaitis volt biztosként, és Cecilia Wikström is reagáltak még régebben a mi petíciónkra, mondván, hogy ez az egyik prioritás számomra, egészséggel, élelmiszervédelemmel foglalkozó biztosként, prioritásként kezelem ezt a témát, tudom, hogy ez az Európai Uniós állampolgárok számára milyen nagy prioritást jelent. Tudjuk, Tudjuk azt is, hogy az állatjólét sokszor előkerül a, petit, a PETI szakbizottságban, és ezt is látjuk, hogy a petíciók benyújtói sokszor aggodalmaskodnak állatjóléti témákban. A 2012-es júliusi állásfoglalásában az Európai Parlament foglalkozott a az állatjóléttel, és kimondta, hogy nincs olyan, nincs állatjólétről szóló EU-s jogszabály. Akkor ki is mondta a parlament, hogy mennyire fontos EU-s keretrendszert elfogadni, hogy legyen állatjólét témájában is um, EU-s jogszabály. Szükség van az európai állatjóléti keretbe való beépítésére ennek most akkor mi pontosan az önök álláspontja? Ezt kérdezném, erre a kérdésre kellene választ kapni. Ezt is kérjük a bizottságtól, az új bizottságtól, amely nemrégiben kezdte meg működését. Kérjük, hogy elemezzék részletesebben, hogy a 30-as cikk értelmében milyen hatásköre is van az EU-nak. Itt fel, fellépésre van szükség. Azt is kérjük, hogy a petíciót ne zárják le, hanem tegyenek intézkedéseket hogy esetleg a jogi anyagok, a jogi keretrendszer megvédje az állatokat. Hogyha ez nem történik meg, akkor mi sem vagyunk jobbak európai polgárokként, mint azok a barbárok, akik élve mm, főznek meg állatokat az állatjólétre, az állatok védelmére szükség van, de nem csak szó szinten, ugyanis ez nem elég. Köszönöm. Én is szeretnék hozzászólni. Szeretném elmondani, hogy nagyon nagy kegyetlenségeket látunk az állatjólét területén. Sokszor látunk kegyetlen bánásmódot, ezt a, az önkormányzatok és a kereskedelmi entitások közötti szerződések alapján kezelik mert pedig ott van az EOMS 30. cikke, csak hogy ez nem vonatkozik külön a kóborállatokra. Szeretnénk elmondani, hogy nagyon gyakran előfordul, hogy a jognak való megfelelés nem mindig jelent egyet a moralitással, mert pedig ezt a kettőt nem lehetne, nem szabadna egymástól külön választani. Olyan jogi rendszerre van szükség, amely jogi keretre van szükség, amely mutatja számunkra a megoldást, ennek a problémának a megoldását. Tudjuk, hogy vannak már olyan mm, államok, amelyek felszólaltak, Német, Németország, Ciprus és egyebek, amelyek felszólaltak már ebben a témában. Mindannyian ugyanabban a hajóban evezünk, Kérem, hogy maradjon ez a petíció nyitva, kérem, hogy foglalkozzanak, foglalkozzanak még vele, és amennyire csak lehet, kérem, hogy próbálják meg. Ezt ö, próbálják meg védeni azokat a, az állatokat, amelyek ö, témájában még nem született ö, jogszabály kérjük, hogy védjék azokat az állatokat is, amelyek az utcákon kóborolnak. Kérjük, hogy lépjenek fel, avatkozzanak be. Ez a tagállamoknak a kizárólagos hatásköre, de szeretnénk, hogyha befolyásolnák a tagállamokat, hogy legyenek tanulmányok, amelyek megmutatják, hogy pontosan mi is a helyzet az állatokban, az áll- ezen állatokkal kapcsolatos kérdésekben. Kérem, hogy ne zárják még le a petíciót, foglalkozzanak még vele a jövőben. Nagyon köszönöm. Most pedig megadnám a szót ö, a, bizot, a bizottság képviselőjének. Köszönöm szépen. A petíció benyújtójának hozzászólásából nálam az csapódott le, hogy itt talán egy félreértésről van szó. Az MMS 13. cikke, tehát az MMS 13. cikke a jogalap ahhoz, hogy jogszabályokat hozzon az Európai Unió az állatvédelem területén is, de csak az itt felsorolt szakpolitikai területeken lehetséges ez. De a kóbor állatok védelmére ez nem terjed ki. A 13. cikk természetesen lehetővé teszi az állatvédelmi jogszabályok elfogadását, bevezetését az unió egészében, de csak más szakpolitikai területeken más vonatkozásban. A háziállatok, a keftesbe tartott állatok esetében, tehát most konkrét a kutyák, macskák esetében a kereskedelmi és nem kereskedelmi e, szállítása például állategészségügyi előírásoknak van alávetve. Tehát macskák és kutyák esetében ilyen esetben tud az Európai Unió uniós jogszabályt hozni, hogyha például egy adott szakpolitika területre, az állategészség területén szükség van előírásokra, így például ezen állatoknak a szállítása szabályozott, vagy például a veszettség elleni oltások kötelező vététele is uniós szinten is jogszabályilag megtámogatott, vagy a különböző a mezőgazdasági használatok szállítása, tartása, levelése kapcsán az Európai Unió hozhat jogszabályokat, de a kóborkutyák esetében sajnos semmiféle jogi lépést nem tett az Európai Bizottság, az Unió nem hozhat ezen a területen jogszabályokat. Köszönjük szépen! Relis. Vagy e, még e, van-e lehetőségem korrigálni magamat? Elnézést, egy percben megkapom a szót? Igen. Tehát a, a hivatkozott jogszabály, amelyről beszélhetem, az egy rendelt, az a 2016-os 2016-ból származó 576-os rendelet, ez a házi állatoknak a szállítása kereskedelmi célra, és ez egy rendelet, amely közvetlenül érvényes minden egyes tagállamban, nem pedig egy irányába, hogy azt tévesen mondtam. Köszönöm. Van-e még hozzászólás a képviselők részéről? Nem, akkor pedig a petíció benyújtója kapja meg ismét a szót kettő percben. We ask. Mi azt kérjük, hogy most konkrétan a kóbor állatok kerüljenek bele az EUM 13. cikkébe, hiszen ezek is érző élőlények. És én most konkrétan valóban a kóbor állatok uh, felvételére gondolok a 13. cikkben, tehát tényleg konkrétan ez a megfogalmazás álljon ott, hogy a Kubor állatok esetében is hozhasson az unió jogszabályokat. Mi ehhez kérjük a támogatásokat, köszönjük az eddigi támogatást, és elismerjük más petíciók, más tagállamoknak az erőfeszítését is, és kérjük az Európai bizottságot is, hogy egy tényfeltáró látogatást tegyen Litvániában. Bizonyára kellemetlen meglepetése fogják önöket ott érni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük a petíció benyújtójának. Meghallgattuk a benyújtót, a bizottságot, illetve hát most itt több petíciót is meghallgatunk ebben a témakörben az állatok kapcsolatos rossz bánásmód területén, és én azt javaslom, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, ezt az egész csomagot, petíciót, csomagot a, a, a kuborállatokkal rosszul a, rossz bánásmódban részesült állatok esetében és ezeket a petíciókat tartsuk nyitva. És most szeretnék néhány szót szólni még a benyújtóhoz. Itt ugye azt hangzott el, hogy a bizottság látogasson el, vagy a mi szakbizottság látogasson el Litvániában. Hát itt a frakciók, a koordinátorok dönthetnek, és 2020-ra már eldöntöttük, hogy hova is kívánunk látogatni tényfeltárás céljából, de ettől függetlenül megkeresheti bármelyik frakciót, hogy a következő évben 2021-es úti tervünkbe, menetrendünkbe vegyék föl Litvániát. Én magam nem hozhatok döntést, a koordinátokkal együtt hozhatunk döntést. Én most csak arról döntetek, hogy nyitva hagyjuk a petíciót, és az Európa Tanácssal vegyük fel a kapcsolatot. Most pedig következik a 22-as napi rendi pont. 823 per 2013-as petíció Tuasztas Séger német állampolgár nyújtotta be a kutyák elpusztítását lehetővé tevő Dán jogszabályi rendelkezésre van szó, és itt is van a petíció benyújtója, neki megadom a szót, majd ismét a bizottság részéről Kirsten Forhangen adja meg majd a szót. Illetve bocsánat, nincs itt a petíció benyújtó. Úgyhogy rögtön a bizottság kapja meg a szót. Én megint csak arra hivatkozhatok, amit már korábban is elmondtam. A bizottságnak ebben a kérdésben sincs lehetősége jogi lépéseket tenni. ismételten csak a, az állategészségügyi világszervezet, az OIE iránymutatásaira hivatkoznék, hiszen ők kidolgoztak iránymutatásokat a kóbor állat populációknak a kezelésére, illetve a gazdák által tartott állatok ellenőrzése, monitorozása, hogyan kell, hogy megtörténjen, illetve hogy a felelős állattartás egyében a populáció ellenőrzése, korlátozása hogyan történjen a kóbor állatállomány ritkításával, de a, az állatok leölése, tehát a kutyák elaltatása az új szerint sem fenntartható módszer, és ha mégis erre kerül sor, akkor mindenképpen humánus módszerekkel kell ezt megtenni, de ez csak egy eszköz lehet fenntartható módon ö, több eszközzel kell biztosítani a megfelelő ö, populáció számot. Az új iránymutatásainak azonban minden tagállam a maga módján, a maga eszközeivel belátása szerint kell, hogy érvényt szerezzen. A, bizottság a maga részéről a továbbiakban is támogatja az OIE munkáját. Köszönjük szépen! Köszönjük! Kívánt bárki szót kapni a petíció szakbizottság tagjai közül valaki kér a szót, nem? Akkor... Jens úr. Köszönöm szépen, csak röviden szeretnék állást foglalni. Én itt is azt javasolnám, hogy úgy járjanak el, mint az ezt megelőző petícióknál, és azt is hagyják nyitva ahogyan a korábbiakat is köszönöm. Köszönjük! Hozzátenném még a magam részéről, hogy Dánia egyik azon 18 országnak, eh, amelyek részes felei az Európa Tanács állatvédelmi egyezményének, azaz Dánia is köteles betartani az abban foglaltakat. és úgy gondolom, hogy érdemes lenne ezt a tárgyat még tovább vizsgálni. Ezért azt javaslom, hogy hagyjuk nyitva a petíciót, és a bizottságot írásbeli válaszra kérnénk. Hiszen hallottuk, hogy ezt a petíciót nem küldték meg a bizottságnak, de ezt szeretnénk most megtenni, elküldeni, és erre írásbeli választ szeretnénk kérni a bizottság részéről. Nincs elnevetés? Köszönjük szépen. Akkor következik következő napi rendi pont. Ez a 30-as napi rendi pont 443 per 2018-as petíció Márko a az állampolgártól 80 ezer aláírás tartalmaz, a Future for Wildlife nevében gyűjtötték ezeket, és kettesből tartott ház és kóborállatok védelmére és kezelésre vonatkozó külön jogszabály elfogadására irányul ez a petíció. Tehát megint csak ugyanabban a témakörben mozgunk, illetve ez kapcsolódik egy további petíció 167 per 2017-es petíció KG ciprusi állampolgár nyújtotta be ez állatjólétet felelős uniós hatóság haladéktalan létrehozását célozza a petíció benyújtója. Az első petíciónak a benyújtója nincs itt. Nem elnézés, kollégáim megviszállnak. A második nincs itt. Tehát akkor, aki itt van, az a 161-es petíció, 167-es petíciót képvisel? Igen, a KG ciprusi állampolgár által benyújtott petíciót képvisel. Tessék, akkor 5 percben megkapja a szót. Kersinyőr Kelly vagyok, én magánszemélyként vagyok itt, semmiféle szervezetet nem képesek. Egyszerűen saját frusztrációmnak szeretnék hangot adni, ahányszor Görögországba, Olaszországba, Spanyolországba vagy Ciprusra látogatok, eh, sok ezer eh, tehetetlen szenvedő állattal foglalkozom, és ma még inkább átérzem ezt a fájdalmat, hiszen azt kell hallanom, hogy semmiféle jogszabály nem véd őket, tehát ezt és én, nekem az az érzésem, hogy már nem is fog ilyen jogszabály születni, és ez rendkívül szomorú. Én az Európai Állatjóléti Egyesület ö, ö, nevében mondanám el, meg Gandhit idézve, hogy egy nemzetnek a nagysága, erkölcsi szintje azon is lemérhető, hogy hogyan kezeli az állatokat, úgy gondolom, mert tekintetben mi itt európaiként elbuktunk, hiszen a mai valóság ezzel ellentétes képet mutat, napi szinten bánnak rosszul, bántalmazzák az állatokat az Európai Unióban, tehát számos fotó dokumentálja ezt a helyzetet, és hát ezek még talán enyhe képek azokhoz képest, amelyeket korábban láthattunk. Itt megmérgezett eh, macskák Cipruson, Görögországban történik nagyon gyakran. Eh, eh, hát itt mást mondanak, de ez a valóság, így élnek ott az emberek, ilyeneket tesznek. És ha így bekötik a száját egy-egy állatnak, akkor nyilván el fog halni, hiszen nem ö, tud enni, és semmiféle jogszabály nem védi ezeket az állatokat a kínzóik ellen. De hát ez hogyan is érint bennünket? Hát egészség és biztonság azért itt fontos szempont, hiszen mindenféle éttermek, hotelek, létesítmények környékén ott vannak ezek az állatok, és ételért könyörögnek, a turizmus szempontjából sem túl előnyös ez, és hát a mentális egészség szempontjában is érdekes az, hogy hogy érinti ez a polgárokat, hogyha valaki elutazik egy kellemes üdülésre, egy szigetre, és körülötte szenvedő állatok ezrei vannak, és, és máshol viszont nem kényszerül erre, mert e, e, gondoskodnak az állatokról. Jelenleg az állatokkal foglalkozó állatvédelmi szervezetek, vagy akár magánszemélyek is valóban e, adományokra vannak utalva, ők folyamatosan könyörögnek a pénzekért, amelyekre ez felháborító, hiszen a kormányok semmit nem tesznek, maximum létrehoznak ilyen városi sintértelepeket, ahol pár napot eltöltenek az állatok, majd leülik őket, mert nem tudják kezelni a tömegét az állatoknak. Nevetséges pénzösszegeket adnak, például évi 300 eurót egy-egy ilyen szervezetnek, és van egy modellünk, az RSPCA modell, ez ugye az SPCA a legrégebbi, 200 évvel ezelőtt az Egyesült Királyságban megalapított állatjóléti szervezet, azért hozták létre, hogy, létre, hogy ismeri el a, a közvélemény is, hogy, hogy itt ezek érző lények, nem csak um, arra használhatók, hogy uh, versenyeken szerepeltességeket, megegyék őket, uh, ide-oda szállítsák őket, hozzáják őket. 200 évvel ezelőtt uh, ezért hozták ezt létre, de valójában ugyanott tartunk, ugyanúgy, mintha nem lennének érzéseik, bántják őket, megölik őket és azt halljuk az Európai Bizottságtól, hogy semmit sem tehetnek, hiszen semmiféle jogi alap, jogalapja nincs a bizottságnak azért, hogy itt fellépjen és jogi lépéseket tegye. Az LSPC-hez hasonló infrastruktúrát kellene létrehozni, azaz területenként megfelelő mennyiségű állatvédő menhelyet kellene létrehozni, ahol begyűjtik az utcára az állatokat, ahol ivatlanítják őket, eh, eh, meggyógyítják őket, fertelenítik őket, eh, és otthont próbálnak találni számukra. És például az Erasmus is segíthetni ezt, hiszen nagyon sok állatorvos, orvos, szívesen együtt dolgozna az erasmus hiszen akkor önkéntes diákok érkeznének hozzájuk és segítenék a munkájukat. Más önkéntesek, civil szervezetek is sokat tesznek az állatokért, a hozzám hasonló emberek, de hát amennyiben ez kerülne, tulajdonképpen polgáronként nagyon kevésen apró pénzre beszéltán évi 10 eurót kellene mindenkinek erre rááldoznia és fontos ezen kívül pedig a gyermekek felvilágosítása, az edukáció az iskolákban, hiszen a szülők gyakran csak azt közvetítik a gyerekek fele, hogy piszkosak az állatok, nem kell az egyön, miközben arra kellene felvenni a figyelmet, hogy az állatok bizony hozzájárulhatnak a személyiségfejlődéshez, jobban érezhetjük magukat az állatok társaságában. Sok esetben betegeket is állatmenhelyeken tudnak kezelni, vannak arra is törekvések, hogy, hogy, hogy mindenki beláss, hogy itt nem tárgyakra, hanem élőlényekről van szó, amelyek élelmezésre, védelemre, gondoskodásra szorulnak. Van egy kérdés, nincs a hozzászólás, akkor Kirsten Forhangen asszonynak adom meg ismételten a szót az Európai Bizottság részéről. Köszönöm szépen! Engedjék meg, hogy eh, azzal kezdjem, amit éppen az imént hallhattunk. És sosem mondtam azt, hogy az Európai Unióban nincs állatvédelmi szabályozás, igenis vannak állatvédelmi jogszabályok uniós szinten, illetve tagállami szinten is. Amit mondtam, az a következő. A kóbor kutyákra vonatkozóan nincsen jogalapunk arra, hogy uniós jogi lépéseket tegyünk. E, ezt mondtam. Tehát ezt előre bocsátanám. értjük, hogy miért születtek ezek a petíciók, és ezek a 30-as napirendi pont alá sorolt petíciók, ezek egy kicsit általánosabban értendők, azaz nem csak a kóbor kutyákra térnek ki. Éppen ezért úgy gondolom, hogy általánosabban is beszélnék az Európai Unió állatstratégiájáról 2002-től 2015-ig volt érvényben ez az első állatjóléti stratégia, amely számos intézkedést irányozott elő, amelyeket uniós szinten kívánt az Európai Unió ö, foganatosítani. És hadd tegyem hozzá, hogy éppen a stratégia kiértékelése zajlik, és tisztázni szeretnénk, hogy milyen hatásai, következményei voltak kerek a stratégiának, hogyan került ez átültetése, megvalósításra. Abból indulunk ki, hogy az év végére az eredmények már hozzáférhetőek lesznek, elérhetőek lesznek, és az eredmények alapján láthatjuk majd, hogy milyen további intézkedéseket lesz érdemes javasolni, miket lehet még foganatosítani. Mi a bizottság részéről? Csak is az EUMS 13. cikkére hagyatkozhatunk, ezt mi nem módosíthatjuk, mindig ez lesz a jogalap, amely alapján eljárhatunk, mindig is a szerződések alapján tud a bizottság csak fellépni. hogy vannak-e más lehetőségek, hát ehhez én nem tudok sajnos hozzászólni. Mi most mindenképpen megvárjuk, hogy az állatjóléti stratégia értékelése milyen eredményt hoz, és az újonnan felel bizottság, az újonnan kitűzött bizottsági célok keretein belül fogunk dolgozni tehát jólétért, de egyelőre még konkrétumokat nem tudok mondani, hogy mi várható. Ez a háttere a jövőbeli munkánknak, és úgy gondolom, hogy a 30-as napi rendi ponthoz kapcsolódó petíciók ebben a keretben értelmezhetők és tárgyalhatók. So, floor to members, Mr. Ag Köszönöm. A képviselőket hallgatjuk most meg. a képviselő. Hát mindegyik petíciót üdvözöljük, és egymásra ezek hasonló petíciók. Ami az állatok helyzetének a problémája, az nagyon egyértelműen kiderül itt a szakbizottságunkban. Ez egy rendszer szintű probléma, és nagyon sok tagállamban létezik. Bulgáriában, Litvániában, Dániában, Görögországban, Cipruson. Ez azt jelenti, hogy valódi, komoly problémáról van szó, és nagyon sok európai polgárt érint. Nagyon sok európai polgár önkéntesen időt és pénzt költ arra, hogy javítson a helyzetükön. Az Európai Bizottság képviselője, amikor kompetenciákról beszél, hát a bizottság rendkívül kreatív tud lenni, és nagyon eredeti ötletekkel tud előállni, hogy a tagállamokra hogyan helyezen ö, nyomást. Úgyhogy meg kell találni a valós megoldásokat azért, hogy az állatok, akik nem tudnak beszélni, akiknek mi vagyunk a szószólóik, hogy mi megoldást találjunk az ő problémáikra. Ezen petíció és a hasonló petíciók fontos, hogy nyitva maradjanak nem csak azért, hogy úgy önmagában nyitva maradjanak, és ne zárjuk le őket, hanem azért, hogy küldjünk az adott országokba tényfeltáró látogatásokat, vizsgálódjunk, és kikérdezzük azokat, akik szemtanulj ennek a helyzetnek. Nagyon fontos, hogy az Európai Bizottságot rávegyük arra, hogy éljen a rendelkezésére álló eszközökkel, hogy kreatívabban lépjen azért, hogy nyomást gyakoroljon az érintett tagállamokra. Így lehet ezen állatok életén javítani. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Azért szerettem volna hozzászólni ezen petíció kapcsán, hogy Elmondjam, hogy általánosságban támogatom ezeket a petíciókat, amiket ma délután, amelyeket ma délután hallhatunk, illetve főleg az utolsót, ugyanis ez a téma, ez manapság már hatalmas dimenziókat ölt, 100 millió állatokról beszélünk, 100 millió állatról, amely kóborol az Európai Unió területén, és amely ki van téve mindenféle kegyetlenségnek, kegyetlen bánásmódnak. Például ott vannak ugye azok a laboratóriumi állatok is, amelyeken gyógyszerészeti, kozmetikai célokból valamilyen tesztelést végeznek, vagy ott vannak a harci kutyák, és láttunk már még cifrábbakat is. Ezek miatt mindenképpen el kellene szégyelnie magát az összes olyan hatóságnak, amely szégyenletes módon van, hogy leöli a te, leöl teljes kóborállat állományokat. Ez természetesen megoldandó kérdés, véleményem szerint is európai szinten megoldandó kérdés. Ez a kérdés most már valóban ö, sürgős kérdése nőtte ki magát, amelynek sok hatása van még az emberi biztonságra és egészségre is, vannak olyan, és bizonyos védett állatokra is. Ezek viszont már Európai Uniós kompetenciák, vagyis az Európai Bizottság hatáskörébe tartoznak. Az Európai Bizottság azt mondogatja, hogy nincs olyan jogszabály, amelyel ezt meg lehetne oldani, nem lehet ezt megoldani, de hát mégiscsak több száz petíciót hallgatunk meg itt a Peti Szakbizottságban ebben a témában. Több ezer európai polgár kéri, hogy lépjünk fel, és ennek a borzalomnak vessünk véget. Maga az Európai Parlament is elfogadott egy állásfoglalást, amely kéri a bizottságot, hogy legyen jogszabályjavaslat, legyen megfelelő jogi keret. Tehát a parlament próbálja ösztönözni az Európai Bizottságot. A PETI bizottság egy tanulmányt is kért, amely eh, erről a témáról készült. Az Európai Bizottság továbbra is csak eh, próbál eh, a nemzeti kompetencia, nemzeti hatáskör függönye mögé bújni tudjuk, hogy lehet, fel lehet lépni, és azt is tudjuk, hogy ha lenne politikai akarat, akkor nagyon nagy előrelépéseket lehetne tenni. Nagyon remélem, hogy az új Európai Bizottság majd változni fog, vált, más lesz, mint az előző, és végre meghallgatja azt a több ezer európai polgárt, aki ebben a témában fellépést sürget. Ahogyan a kollégák is mondták, én is azt szeretném, hogy ez a petíció maradjon nyitva, és a többi hasonló témában született petícióval együtt küldjük ezeket el az új Európai Bizottságnak. Örülök annak, hogy az európai zöld megállapodásban szerepel végre a az, áll, az állatjólét, és remélem, hogy ez a kérdés is belekerülhet, és így tudunk, meg tudjuk oldani a problémát, amelyet a több ezer európai állampolgár jelzett, és amely az állatokat érinti. No one. Köszönöm szépen. Más nem két szót. Két percet adok a petíció benyújtójának a 167-es petícióval kapcsolatban. Köszönöm. Forhagen asszony elmondta, hogy vannak jogi aktusok, de nem a kóborállatokra vonatkozóan. Én kóborállatokról beszélek, úgyhogy nincsen semmi, ami megvédeni őket. Ki tehetne valamit azért, hogy ezen jogi aktusokat létrehozzák? Én biztos nem, ez nem az én munkám. Valakinek segítenie kell rajtuk. Én nem azért jöttem, mert ez engem szórakoztat, azért jöttem, mert reménykedek abban, hogy segíthetek nekik, mert nekik nincsen hangjuk. Kinek van hangja itt? Ki hozhat itt törvényeket, jogi aktusokat? Segítene nekünk? Szükségem van az önök iránymutatására. Amennyi szabadidőm van, én ezt erre szánom, nekik lelkük van. Nyolcat fogadtam örökbe, és most már nem utazok Ciprus és az Egyesült Királyság között, tehát nem fogok többiet találni. Én alázatosan kérem az önök segítségét, itt vagyok, mindent megteszek, amit önök mondanak, hogy hangot adhassak nekik. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. A bizottság képviselőinek a kérdése az, hogy további értékeléseket hozzunk és vegyük figyelembe a bizottság új összetételét és tevékenységét, idejetvén az Európa jövőjéről szóló konferenciát, ahol a civil szervezetek is képviseltetik magukat, és ahol feltehetjük a kérdéseket a jövőbeli kompetenciákról és jogi aktusukról. Tehát a javaslat a következő. Kérjük a bizottságot, hogy további értékelést végezzen, és hagyjuk nyitva ezt a petíciót. Ami a 443-ast illeti, nincs itt a petíció benyújtója, de napi rendünkön van ez. Andrukaitis biztostól kaptunk egy levelet június 16-án, tavaly, de még mindig azt állítja, hogy nincsen EU-s hatáskör, és csak kizárólag tagállami hatáskörről van szó. A 443-ast is tehát nyitva kell tartanunk, hogyha ö, nincsen ellenvetés, és további értékelést kérünk a bizottságtól. Rendben? Igen, kiváló. Köszönöm. A következő napi rendi pontunk a 31-es. A 61 per 2019-es petícióról van szó, Isabella Cavalletti, olasz polgára benyújtója, a halászat, cápa halászat betiltásáról és a cápa alapú termékek kereskedelmének a betiltásáról. Nincs itt a petíció benyújtója, interneten követi az ülésünket. Akkor meg is adom a szót a bizottságnak. Ebben az esetben Liza Roller képviseli, nem? Katarina Dzsanyek. Kérem, megadom a szót. Thank you, Madam Chair. Uh... Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlök mindenkit. A bizottság nevében Tájékoztatnék mindenkit, hogy az EU a cápák védelmével kapcsolatban milyen lépéseket hoz az érintett petícióra adott válaszként. A petíció benyújtója azért aggódik, hogy nagyon sok cápát ölnek meg, és ezzel a cápa populáció rohamosan romlik. A cápa hús piacon az EU-nak fontos szerepe van és azt is kéri, hogy legyen teljesen átlátható a tájékoztatás arról, hogy milyen halat árulnak egy fogyasztónak. Azzal kezdeném, hogy minnyáján tudjuk, hogy a cápáknak milyen fontos szerepük van a tengeri ökoszisztémák egyensúlyának fenntartásában. Az emberi tevékenység nagyban kihat rájuk, ideértvén a halászat is, de nem csak a halászat nagyon értékes élelmiszerforrás is a cápa, és nagyon sokan élnek a cápák halászatából vagy feldolgozásából. Több száz cápa faj létezik, különböző populációk vannak. Drámai populáció csökkenés megfigyelhető, de csak bizonyos populációkban valóban a cápák fenntartható halászata probléma, és erre oda kell figyelni. Ugyanakkor ez egy korlátozott probléma, és a cápa populációk nagy többsége jó állapotban van. Mit tesz az EU? Vállaljuk, hogy a cápákat fenntartható módon kezeljük, más tengeri erőforrásokhoz hasonlóan, mind az EU-n belül, mind azon kívül a szakpolitikáink fő célja, különösen ami a közös halászati politikát illeti, a tudományos alapú halászati kezelés, amelyel a populációkat egészséges állapotban akarunk, akarjuk tartani. Ez egy átfogó politikát igényel, és hat fő fellépési területet fed le. Az első a veszélyeztetett cápafajok szigorú védelme, tehát a veszélyeztetett cápafajokkal kapcsolatban általánosan tiltott ezek halászata, vagy szárazföldre való hozása. Több cápafajt védett fajnak tartanak, egyrészt a halászati korlátokkal, vagy a halászat betiltása révén. A cápák uszonyának a levágását is meg akarjuk akadályozni különböző intézkedésekkel. A második terület az értékesített fajok fenntartható kereskedelme. Fontos, hogy fenntartható szinten halásszuk a cápákat, ezt tudományos alapokra helyezzük. Az EU különböző technikai intézkedéseket vezetett be, idejétvén a különböző cápafajok védelmét, például a földközi tengeren különböző hálózatokat, betiltott, hálókat és azok használatát betiltották, a különböző halászati eszközöket meghatározzák, és a tudományos közösség és a halász közösség részéről is kérjük az ötleteket, hogy hogyan lehetne hatékonyabb halászati eszközöket kidolgozni. Hármas pont, ami a cápák biológiáját, ökológiáját és a cápa populációk kezelését illeti, új tudományos adatokat kör szeretnénk begyűjteni, ez nagyon fontos a megfelelő döntéshozatalhoz. Erre Európai Uniós alapok rendelkezésre állnak. Ötös pont. 11 nemzetközi szabály betartása. Ezzel kapcsolatban a fő fókusz az, hogy a 14 szabályt valóban be is tartsuk. Hatos. A fenntarthatóan halászott cápa termékekkel kapcsolatos tanúsítványok és címkézés. A hal és haltermékek nyomon követhetőségével és átláthatóságával kapcsolatban vannak előírásaik, és a nemzeti hatóságok fellépésének a javítására a bizottság javaslattal élt a halászati kontrollrendszerek javítására és a nyomon követhetőségi intézkedések javítására. A halászathoz kapcsolódó fellépések kiegészítésére kereskedelmi intézkedéseink is vannak a nemzetközi kereskedelem a veszélyeztetett fajokra vonatkozóan, a CITES előírja, hogy a veszélyeztetett fajokat meg kell védeni a túlhalászattól, a kereskedelem korlátozásával, amennyiben a 11 kritériumnak megfelelnek, és ezek megfelelnek a WTO előírásainak. Ezen kívül a bizottság aktívan promotálja a tudományos alapú védelmi intézkedéseket, az érintett fajokkal, a cápákkal kapcsolatban is. Az illetékes halászati nemzetközi szervekkel előírásainak megfelelően, és a FNAP a cápa uszonyokkal kapcsolatos intézkedésekre vonatkozik. Az Európai Akcióterv fennállásának az évfordulóját ünnepeltük, és a bizottság azt kérte, hogy a halászatra vonatkozó technikai bizottság a terv végrehajtását vizsgálja felül, és ennek eredményét tavaly publikálták. Ez lesz az iránymutató a bizottság következő lépéseivel kapcsolatban. Ezt figyelembe véve azzal zárnám, hogy a bizottság nincsen olyan helyzetben, hogy általában a cápa és cápa termékek általános betiltását támogatni tudja. Egyrészt a jelenlegi jogi keret célja, hogy környezetvédelmi szempontból fenntartható halászatot tudjon létrehozni, és konkrét célzott kereskedelmi és fajvédelmi intézkedéseket vezet be, és a nemzetközi kereskedelmet monitorozzuk és ellenőrizzük olyan fajokkal kapcsolatban, ahol erre szükség van. És ezen 11 kritérium azt biztosítja, hogy legális, fenntartható módon történik a halászat. Másodszorban a bizottság úgy gondolja, hogy az EU jogalap már most biztosítja azt, hogy a fogyasztók megfelelő, egyértelmű információkat kapnak arra vonatkozóan, hogy milyen fajt vásárolnak, és hol halázták le ezen állatokat. Így teljes mértékben tájékoztatott a fogyasztó, és a döntéseinek alapján tudja meghozni. Biztosítok mindenkit, hogy a bizottság a jövőben is támogatja majd a fő cápafajok populációjának az állapotára vonatkozó információk begyűjtését, és az EU-ban és azon túlmenő is védi azokat. Ezen kívül a úszony levágásának a tilalmát támogatja, és biztosítja azt, hogy a kereskedelem ne lehessen hátrányos a cápafajok fenntartására vonatkozóan. Köszönöm a figyelmet. Thank you. Mrs. Köszönöm. Most pedig a képviselőké a szó. Tusman úr már kért is szólt. Látom, hogy más is kér szólt. Köszönöm szépen. Sajnálatos, hogy nincs itt a petíció benyújtója. A cápa halászat nagyon jó állapotban van. Rengeteg cápát ölnek le, szörnyű életet élnek az uszonyukért és a húsukért tenyésztik őket. Gyakran az uszonyt levágják, és utána vissza dobják a tengerbe az állatot, aki ott hosszú szenvedés után hal meg. A környezetvédők szerint nagyon komoly probléma bizonyos cápafajok kihalásának a veszélye. Az biztos, hogy gyorsan nem lehet szabályozni ezt a helyzetet, a fogyasztással a biológiai sokszínűség kerül veszélybe. Indiában és Kínában a cápa termékekre vonatkozó tájékoztatások hamisak. Európában is kínozzák ezen állatokat, tehát ami a cápahalászatot illeti, nem vagyunk példamutatóak. Mindent meg kell tenni, és akik az állatokkal nem foglalkoznak, csak az emberek érdekeit veszik figyelembe. Azt ajánlom, hogy a petíciót hagyjuk nyitva. Thank you. Dank. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Teljesen egyetértek Martin kollégával rámutatott az egyik olyan pontra, amely engem nagyon ö, sokkolt. Látom, hogy az úszonyt mm, felhasználják a cápa úszony leves elkészítéséhez, a cápát pedig visszadobják a vízbe, és így lassan és fájdalmasan pusztul el. A számok magukért beszélnek, több mint 100 mm, millió 100 millió ilyen állat hullik el, és ilyen, mindez ilyen okok miatt van. Ezek az állatok így a, egyre jobban a kihalás veszélyét, veszélynek vannak kitéve. A bizottság jó kezdeményezésekről számolt be, bemondta, hogy mi, elmondta, hogy miket kellene a jövőben tenni. Én azt gondolom, hogy ezt a petíciót azért hagyjuk csak nyitva, hogy monitorozni tudjuk, hogy a bizottság ezeket a kezdeményezéseket mennyire hatékonyan valósítja meg és főleg azért is, hogy emlékeztessük magunkat is arra, hogy én például azzal is egyetértek, hogy ö, tiltsuk be a cápa halászatot és a cápa termékeknek a kereskedelmét. Ezzel is egyetértek, de azt is gondolom, hogy a petíciót ezzel együtt nyitva kell tartani, főleg azért, mert nagyobb ellenőrzésekre van szükség, nagyobb, nagyobb átláthatóságra van szükség. Ez a petíció pedig lehetővé tudja tenni, hogy a jövőben az ilyen irányú tevékenységeket monitorozzuk. Maradjon nyitva ez a petíció, küldjük el a a FIS szakbizottságnak, és védjük meg az állatok jólétét. Nagyon köszönöm. Más nem kér szót? Mivel a a PETI szakbizottság azon tagjai, akik felszólaltak, javasolták, hogy ne zárjuk le a petíciót. Az volt az eredeti javaslatunk, hogy zárjuk le, ugyanis átfogó, részletes választ kaptunk a bizottságtól, de az átfogóság az úgy látom, hogy nem elegendő, ugyanis a felszólalók, az imént felszólalt képviselők még többet szeretnének. Szeretnénk nagyobb átláthatóságot a témában, Szeretnénk több információt, részletesebb tájékoztatást. Azt gondoljuk, hogy védeni kell a cápákat, úgyhogy gondolom akkor maradjon nyitva ez a petíció, és kérjünk további fellépést a bizottságtól. Nincs ellenvetés? Köszönöm. A 32-essel folytatjuk. Itt is van ez. Elnök asszony, vissza is adom neki az elnöki széket. Estamos a 32, ¿no? Sí. Buenas tardes. Jó napot kívánok! itt vagyok, 32-es pont. 0354 per 2019-es számú petíció. Iván Simoni Pons a benyújtó, aki a Balear-szigeteki Fiatal Gazdák Egyesülete nevében nyújtott be petíciót a spanyolországi Balear-szigetek különleges madárvédelmi területeinek bővítéséről. Először is üdvözöljük a petíció benyújtóját. 5 perce lesz a petíciója bemutatására, utána a képviselők fognak felszólalni, aztán pedig öné lesz ismét a szó kettő percre. Üdvözlöm még egyszer, és meg is adom a szót. Nagyon köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Elnök asszony, kedves képviselők, a Balár szigetek Kell értjük, hogy mennyire fontos a madaraknak a védelme. Kevés olyan gazda van Európában, aki szeretne ezeken a területeken gazdálkodni. Ezek a különleges honérvédelmi területek nem ártanak a gazdaságnak, csak nem támogatják a gazdaság, a mezőgazdaságnak a modernizálását. A mezőgazdaság a befagyasztása, az új infrastruktúráknak az elutasítása, a modern technológiák megtagadása, az öntözés tradicionálnak hatása, hatásától megfosztja ezeket a területeket a szabályozás. Változásokra van szükség, ugyanis a termőterületekről mennek el, költöznek el a gazdák a, ezek a madárvédelmi területek nem nyújtanak semmiféle előnyt a mezőgazdaságban a helyszínen dolgozóknak. Legyen új, öm, legyenek új madárvédelmi területek, csak ezekhez legyen jó, alapos öm, mm, magyarázat is. Volt szó az elmúlt időszakban arról, hogy legyenek új különleges madárvédelmi területek, Majorka területén például. Mindez idáig ezek a különleges madárvédelmi területek erdős, hegyes, tengerhez közeli területek voltak, ahol nem lehetett mezőgazdasági tevékenységet egyébként sem folytatni. De hogy volt egy, egy szöveg, amelyet a környezetvédelmi hatóságok képviselői támogat, támogattak, és ebben a dokumentumban, amely ö, nyilvánosságra került, ebben vannak 2011-2013-as anyagok is, mint például olyan információk, hogy az egyik ilyen nukleáris madárvédelmi terület mellett telepettek le sas, madarak, ezek a különleges madárvédelmi területek, ezeknek a kibővítéséhez mindenképpen ö, alapos tudományos ö, vizsgálatra van szükség. Úgy látom, hogy az új madárvédelmi területeknél a madaraknak a védelmét kell elsősorban figyelembe venni. Ezeknek a területeknek a határát, területnek a meghatározása az rugalmasan történt. Lobby tevékenységet is látunk emögött. szeretnénk, hogyha több részletesebb dokumentum szólna arról, hogy melyik madárvédelmi területnek miért és hol is van a határa. Új jelentéseket ígértek is a témában, viszont ezek soha nem készültek el. Az egyetlen dokumentum, amelyet kaptunk, azt ugyanaz a tisztségviselő írta alá, mint az előző dokumentumot, amelyre utaltam, és ez soha nem is lett, soha nem is hozták nyilvánosságra. A belár hatóságok januárjá, januárban ehhez tartották magukat. Vannak olyan dokumentumok, amelyek eltűntek. Ugye Balár mm, Szigeteki Fiatal Gazdák Egyesülete továbbra is azt kérte és kéri, hogy kapjunk részletesebb információkat, és legyen szakértői jelentés, például biológus, mondjuk madár, madarakra szakosodott biológus mondja el, hogy miért kerültek ezek a területek kialakítása ott, ahol. A Balár hatóságtól azt kérjük, hogy a jelenlegi, jelenleg már létező különleges madárvédelmi területeknél maradjanak, az elnök kéri az előadót, hogy beszéljen kicsit lassabban. Előadó, ez a jelenlegi, jelenlegi különleges modellvédelmi területek, szükségesek, de meg kell ö, indokolni, hogy ezek a madárvédelmi területek védik-e valóban azokat a madarakat, amelyek miatt ezeket kialakították, vagy esetleg a hatóságok tudatlanságból vagy önkényesen jelölték ki ezeknek a területeknek a határait ott, ahol. Szeretném, hogyha ez a petíció nyitva maradhatna, és ha minden dokumentumot megadnának, megadna a Bajár kormány, hogy hozzáférhessünk a dokumentumokhoz, amelyeket a különleges modellvédelmi területek kialakításánál használtak. És szeretnénk, hogyha a PETI szakbizottság tényfeltáró látogatást tenne a helyszínen, hogy megvizsgálják, hogy mennyire tudományosan, mennyire vannak alátámasztva tudományosan ezek a területek, ugyanis így csak az intézményekbe vetett hitünk csorbul. Elnök, nagyon köszönöm, nagyon köszönöm, hogy itt van velünk. Most pedig megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, Lucia Iglesias Blancónak, aki a Környezetvédelmi Főigazgatóságot képviseli. Öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. 2019. októberi petíció ez, és még csak most hallottuk a tartalmát a petíció benyújtójától. A bizottság arra jutott 2019-ben, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a különleges honvédelmi területek ki ö, jelölése ne felelne meg a tudományos kritériumoknak. A madár irányelv azt kéri a tagállamoktól, hogy válasszák ki a területeket, amelyek a madár védelem szempontjából a legfontosabbak, az egyes függelékben található, illetve a vándormadaraknak a védelmére szolgáló területeket is, és ezeken a területeken védjék ezeket a madarakat. Az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy a madárvédelmi területeknek a határait kizárólag ornitológiai kritériumok alapján kell és lehet meghatározni. Nincs bizonyíték arra, hogy a Balár-szigeteken a különleges madárvédelmi területek ne felelnének meg ezeknek a kritériumoknak. Például több új különleges madárvédelmi terület fontos azon madaraknak, amelyeknek a védelmét például egy live projekt támogatta. Az illetékes hatóság a Baleár-szigetekről elkötelezett annak érdekében, hogy ezeket a különleges madárvédelmi területeket bővítse a LIFE projekt keretében. Ami a petíció, a petíció benyújtójának aggodalmait illeti mezőgazdasági szempontból, illetve erdőgazdálkodási szempontból, a bizottság emlékeztet arra, hogy a jogi aktus, amelyet elfogadott a Balázs-szigeteki hatóság, az nem mondja ki, hogy ezeket a területeket ne lehetne mm, mezőgazdasági termelés alá vonni, sőt, szerepel is benne, hogy ezeken a területeken a szükséges mezőgazdasági tevékenységekre szükség van, és az is előkerül benne, hogy a helyi gazdasági tevékenységeket nem akarnák, ezeknek nem akarnak ártani ám a tervédelmi irányelv sem mondja ki azt, hogy mezőgazdasági erdőgazdálkodási területek, tevékenységeket ne lehetne ezeken a területeken vagy a környékükön végezni. Csak azt kérik, azt mondják ki ezek a szövegek, hogy a természetes élőhelyüket védjük ezeknek a, védjék ezek a területek ezeknek a madaraknak. A bizottság tudja, hogy az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap részt vehet a Natura 2020 területeknek a finanszírozásához, például ökoszisztéma erdőgazdálkodás témában, és kompenzációt is nyújthatnak azon gazdasági veszteségek miatt, amelyek a Natura öm, öm, 2000-esnek való minősítésből fakadnak tagállami döntésekről van itt szó, arra vonatkozóan, hogy hogyan is, hallják, ugyanis alkalmazzák a tagállamok az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapot. A spanyol hatóságok mm, küldtek információt a különleges madárvédelmi területekről és azok bővítéséről, kettő bővítésről. A Natura 2000-es területeknél 2019. decemberében kaptunk, tehát utolsó ilyen információt. Ez hivatalosan meg fog majd jelenni március környékén a Natura 2000-es oldalon, ez teljes mértékben nyilvános lesz mindenki számára. A bizottság tegnap, január 20-án kapott információkat, több mint 100 oldalas tanulmányt, információt. Ezt az információt majd a következő hetekben fogjuk elemezni. Szeretne, tretni a bizottság, hogyha a területeket az EU-s jogszabályozáson túl védenék. Ez rendszeresen meg is történik az EU-s tagállamok területén. Nagyon köszönöm. Most pedig megadom a szót a következő felszólalónknak. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm a petíció benyújtójának aki a Balázs-szigeteki Fiatal Gazdák Egyesületét képviseli. Itt a bizottságtól eltérni, eltérően azt mondanám, hogy a bizottság azt mondja, hogy a különleges madárvédelmi területeknél a kritériumokat figyelembe vették, csak hogy ez az új KTM, ez a nyolc új ilyen terület, amely Majorkán született, ezek nem vették figyelembe nem voltak olyan tanulmányok, amelyek indokolnák, hogy ezeket a területeket ki kellett jelölni. Sőt, mi több, a bizottság azt is mondja, hogy a mezőgazdasági tevékenységnek nem ártanak ezek a ö, kibővítések, csak hogy ez nem így van, ugyanis egyre több fiatal gazda hagyja el ezeket a területeket. Ez ö, nagy korlátozást jelent az állattenyésztésben és más mezőgazdasági tevékenységekben is, ugyanis ezekre a területekre nem érkezik pénz, hiszen itt nem um, folytatnak tevékenységet. Ez történik a különleges madárvédelmi területeknél. Tehát ezeket, ezeket a területeket um, még több uh, hátrány éri. Vannak olyan esetek, amikor nem is tudományos alapok miatt uh, minősítik madárvédelmi területé ezeket a területeket megnézzük, nézzük meg ezt a több száz oldalas információs anyagot. Én úgy látom, hogy nincs ok itt a madárvédelmi területek kijelölésem mögött, nincs igazi indok, csak a tisztségviselők szerették volna ezt elkezdeni, de inkább politikai akarat van mögötte, sem mint tudományos bizonyíték. Folytassuk a munkát. Tudom, hogy a koordinátorok döntenek a tényfeltáró látogatásokról, de én például nagyon szívesen elmennék, hogy megnézzük, hogy mi történik ott a helyszínen. A Balárszigeteki szigeteki Fiatalgazdák Egyesülete a mezőgazdaságot képviseli. Persze az idegenforgalom is nagyon fontos ezen a területen, de hát a gazdák, a mezőgazdaság is, ugyanis azért virágzik ez a terület, mert ez a sok gazda keményen dolgozik több információra van szükség, így, tudunk, így tudjuk magunkat igazán beleesni ebbe a témába. Elnök, szeretne még felszólalni? Igen, nagyon köszönöm, tisztelt Manszere képviselőasszony. Támogatom a kollégámat, ugyanis ugyanolyan problémáink vannak, a Bulgáriában a Natura 2000, es területekkel. Nagy probléma mindez. A civil szervezetek javasolnak, a kormány elfogadja a javaslatokat, de nincs semmiféle valós érvelés minden mögött. Nem tudom, hogy miért, de vannak olyan negyedek, vannak olyan városok, amelyek a Natura, Natura 2000-ben benne vannak, nem is tudom ezeket most pontosan. Kellene valaki, aki eldöntheti, hogy aki meghat, megrajzolhatná a Natura 2000-es területeket, úgyhogy tudja is, hogy mi történik, ugyanis jelenleg ezeket a területeket nem mindig megfelelő tudományos alap mentén dolgozzák ki. Nagyon köszönöm, Telivel képviselő. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. Nem vagyok, nem tudok a bizottságnak ellent mondani, nincs meg minden információm. Nem tudom, hogy ezeket a területeket kell-e különleges modellvédelmi területnek minősíteni, vagy sem, de azt tudom, hogy fontos az egyensúly megtartása. Törekedjünk az egyensúlyra, a petíció benyújtójától azt hallottuk, hogy vannak olyan területek, amelyeket mezőgazdasági tevékenységekre használnak, és ezek a területek most már nem mezőgazdasági tevékenység alatt vannak, hanem madárvédelmi terület lehet belőlük. Szerintem fontos az egyensúlyra törekedni. Ezeken a területeken ugyanis különböző érdekek ütköznek, ezeket mind-mind figyelembe kell venni. A bizottság elvégezte a saját értékelését, de ezek a különleges madárvédelmi területek Van, hogy valóban az európai irányelv kritériumai mentén válnak azzá, nekünk szakbizottságnak nehéz így kívülről megítélni, hogy ezt a petíciót nyitva kell -e hagyni. Vannak tudományos okok, amelyek azt mutatják, hogy az adott területeket valóban különleges madárvédelmi területnek kell minősíteni, úgyhogy nehéz meg, megmondani, hogy miért kellene ezt nyitva hagyni. Muchísimas gracias. Ahora, como no hay ninguna intervención más de los miembros de la... Köszönöm szépen, hogyha nincs további hozzászólás a szakbizottsági tagok részére, akkor két percet kap még a petíció benyújtója. Tessék. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, amiért későn érkeztek meg a dokumentumok. Amikor tudtuk, megköltük a dokumentumokat az Európai Bizottságnak. Ami a kritériumot, az ornitológia kritériumot, tehát ez itt a fő kérdés. Egyszerűen nem is értjük, hogy a baleári kormány hogyan is dönthetett így, hogy hogyan, mi áll a hátterében az új különleges madárvédelmi területek meghatározásának. És hát vannak itt ugye olyan madarak, mint az említett héjasos, amelynek esetében nincsenek új különleges madárvédelmi területek kijelölve, és én, én, én nekem ez a megjelentésem ebben élek, értek hozzá, és tudom, hogy a gazdáknak is nagyon fontos a megélhetésük, és hát láthatjuk, hogy a kijelöltetek egy része tényleg nem feltétlenül szükségesek, hiszen a Balár-szigetek arányosan, százalékosan nézve tele vannak Natura 2000-as területekkel. Egyszerűen komoly indok kell az, hogy újabb, különleges madárvédelmi területeket jelöljenek ki, mert különben ez bizalmatlanságot szül az intézményekkel szemben. Jó lenne, hogyha nyitva maradna a petíció, hogy mélyebben, alaposabban is megvizsgálják ezt a kérdést, és, és hogy kiderüljön, hogy valóban van ennek oka, jogosultsága, legitimációja, hogy ilyen újabb védelmi területek kerültek kijelölésre. Köszönöm szépen, elnök! Köszönöm. Akkor meghallgattuk a petíció benyújtóját, az Európai Bizottságot, illetve a Peti Szakbizottság tagjait is. Egyértelmű, hogy itt nem a különleges madárvédelmi terület mint olyan kerül megkérdezésre, hanem hogy itt adott esetben indokolta újabbak kijelölés. Én előként azt javaslom, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót. Tájékoztatott bennünket a petíció benyújtója, bár ennek egy része későn érkezett. Hát itt az intézményeknél a munkafolyamatok néha nehézkesek emiatt, de, de úgy gondolom, hogy az a bizottságnak lehetőséget kínál erre, hogy megvizsgálja ezeket a dokumentá- dokumentumokat, a századás jelentést és, és utána számoljon be arról, hogy milyen álláspontra helyezkedett. És azt is meg kell határozni, hogy mi hiányzik esetlegesen a dokumentumokból, milyen információkra van még szükség. Mi ugye az átláthatóságot támogatjuk a uniós intézmény részről, és éppen ezért kérjük a Balázs-szigeteki kormányzatot, hogy minden releváns információt jutassanak el hozzánk, hogy mi áll a döntésük hátterében, amelynek értelmében újabb különleges madárvédelmi területek kerültek kijelölésre. Köszönjük szépen a petíció benyújtójának, hogy itt lehetett, itt volt ma, és igen, a Peti Szakbizottság egyfajta hídként, közvetítőként működik a, a polgárok intézmények között, és megpróbálunk megoldást találni. Most a következik a 33. napi pont, ULA 231 per 219-es petíció, Rafael Sánchez Boyero, spanyol állampolgár nyújtotta be az Anvifa nevében, hogy a Fórum Filatéléko és a, a Finza csalás kártérítését eh, megtárgyaljuk. Amint tudják, 5 percet kapnak a petíciók benyújtói, bemutassák a petíciójukat, tehát most ez esetben is 5 percet kap a benyújtó, és aztán zárásképpen még két percet illetve önmaga is döntött arra, hogy hogyan osztja be az idejét, de most mindesetre 5 percet kap, aztán a bizottság válaszol, illetve a Peti Szakbizottság tagja is lehetőséget kapnak a felszólalásra. Köszönjük, üdvözöljük itt körökben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, azért vagyok itt, hogy hogy kifogásoljam azt a az alacsony szintű hiányos védelmet, amit a spanyol kormány biztosított számos spanyol, de francia állampolgárnak is, akiket megkárosított forumfületéleke és az Anfinsa, Ez a legnagyobb ilyen típusú csalás, legalábbis Spanyolországban nem volt még erre példa. 30 évvel ezelőtt még ez a biznisz, a bélyeg kereskedelm jól működött, legálisan és átláthatóan működött a spanyol intézmények, hatóságok, a Nemzeti Bank is ismerte ezeket az eljárásokat, ezt a fajta befektetéseket, és hittünk abban, 2001-ben a gazdasági minisztérium közleményében is megerősítette a, a, azt, hogy garantálják a csalás elleni védelmet, és garantálják az ott befektetett pénzeket, de aztán több száz panasz, kifogás érkezett, ez a televízióban is nyilvánosokat nyert, és a kormány erre úgy lépett, hogy, hogy bezáratták a két érintett céget, a Fórum Filatélikot és az Afinzát, így viszont a cserben hagyott fogyasztókat nem károsít, nem kárpótolták az ő befektetéseket, csak sem garantálta ez után. 2005-ben történt ez, amikor is egy kormányintézkedésnek köszönhetően még nagyobb kár érte a befektetőket. a két érintett céget, az Affinzát és a Forum Filatelikót Hát úgy kezelték korábban, mint bankokat, amelyeknél ugyanúgy lehetett pénzt elhelyezni befektetési célra, mint a bankokban. De aztán 2006. májusában család üzleti tevékenység vágya alapján betiltották az ő tevékenységeket, és ekkor kiderült, hogy az ügyfeleiket viszont és a befektetéseket semmi sem védte. holott az EM 116-as cikkében az Európai Unió intézményétől védelmet várhatnak a polgárok a pénzügyi érdekeik védelmét és elvárhatják. A fogyasztók teljes körű védelmét kell biztosítani az Európai Uniós intézményeknek. de a spanyol kormány lépéseivel e, megszegte ezeket a kötelezettségeket, és nagyon súlyos károkat okozott a, az érintett befektetőknek és a spanyol kormánynak e, továbbiakban igenis e, kárpótolnia kell a károsultakat, hiszen már csak azért is szükség van erre, hogy egyáltalán a bizalom ne rendüljön meg, vagy újra helye álljon az állami intézmények felé. És az Európai Unió felé, és az Európai Uniónak kötelessége fogyasztókat megvédeni a belső piacon. És ugye az Európai Bizottságnak az egyik prioritása az, hogy érvényt szerezzen a jogszabályoknak, a betartassa a törvényt, és meg történjen jelen esetben a fogyasztók hatékony védelme, illetve a kártérítése, de ez nem történt meg, és ezért nyújtottam be a petíciót, hiszen az uniós jogszabályok hiányos betartása miatt itt károsultak a fogyasztók, és az ő kárpotlásuk nem történt még meg. És egyáltalán fel kellene göngyölíteni azt, hogy közel 30 év után hogy kerültett erre a sor, és megoldást kell találni a sok-sok befektető kártérítésére. És kérem, hogy ne okozzanak csalódást ezeknek az embereknek. Köszönjük szépen! öt és fél percben szólalt fel, tartok, kicsit túlépte a, az időt. Én viszont nagyon gyors leszek. Hát itt lehet, hogy úgy tűnik, hogy az, az utolsó szalmaszál a beteszakbizottság, amelyben belekapaszkodunk, hogy visszakapjuk a pénzünket, de 14 éven keresztül próbáltuk már visszakapni a befektetéseinket és hát az állam részéről is történtek már lépések a belső piaci szabályozás keretén belül, de aztán számos gyáva politikus kihátrált a mi kárforrások mögül, és a legfelsőbb bíróság sem volt képes érvényt szerezni a mi pénzügyi érdekeinek, tehát kormányzati, politikai szinten, jogi szinten is próbáltunk lépéseket tenni és eh, mindenféle érveket felsorakoztattak, hogy elhárítsák maguktól, a spanyol államtól a felelősséget. De ennek ellenére mi kitartunk, és próbáljuk tisztázni az ügyet, próbáljuk feltárni, hogy ki a felelős a történtekért, és próbáljuk biztosítani azt, hogy a károsultakat eh, kárpótolják. Itt közel 500 ezer ember befektetéséről van szó, és ez óriási bizalmatlanságot szült a spanyol állammal szemben, hogy velük szemben így járt el a spanyol állam, és a felelősségét nem ismerte el, és nem kárpótolta a károsultakat. És a lépéseiket a kormány úgy hozta meg, hogy semmit nem tett a befektetők védelméért, és hol volt akkor a Nemzeti Bank? Semmilyen lépést nem tettek a fogyasztók védelme érdekében az uniós jog érvényesítésének sem, hiszen egyébként számos intézkedés vagy lépés történhetett volna arra vonatkozóan, hogy a fogyasztók ne legyenek megkárosítva mi személyeket a megtartásainkat, a megélhetésünket tettük adott esetben kockára, amit egész életünkön keresztül félretettünk, azt fektettük be ezekbe a cégekbe, amelyeknek a tevékenységét a spanyol kormány eh, védőintézkedések nélkül eh, betiltotta, és hát ez nem egy esetben öngyilkossághoz vezetett a megkárosított befektetők körébe, Ezért kérjük, kérjük, hogy tegyenek valamit annak érdekében, hogy megtalálják a felelőst, és ne bújhasson ki senki a felelősség alól, és az unióban a fogyasztóvédelem garantálása valóban megtörténjen mindenhol. Köszönjük szépen! Most pedig akkor a bizottságnak adom meg a szót. Gárd Csatónak köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, tisztelt benyújtók, Köszönöm a lehetőséget, hogy itt felszólaltunk. Egy, mi már egy hosszú petíció sorozathoz hozzájárultunk ebben a ügyben, és a királyság 2017. novemberében a bíróságon keresztül azt a határozatot hozta, hogy hogy az érintett vállalatok, a fórumfeladatok és az AFINSZA tevékenysége nem pénzügyi piaci szolgáltatóként végezték tevékenységek, nem befektetési tevékenységként, és nem ö, tartoznak az uniós jogszabályok a MIFID ö, hatája alól. 2017. novemberi bírósági döntés azonban a mi álláspontunkkal nem változtat. Mi is úgy gondoltuk, hogy a MIFID irányelv hitelintézeteket, befektetési cégeket fed le, amelyek engedélye végeznek olyan tevékenységeket az ügyfelek megbízásából, amelyek a portfólió kezelésére, a befektetések kezelésére vonatkozik, és ezt pénzügyi eszközök segítségével teszi, akár részvényekkel, kötvényekkel, és így tovább. A MIFID, tehát konkrétan fel is sorolja ezt a listát, egy kizárólagos listát közöl a MIFID irányelv mellékletében, és csak az ezekkel a pénzügyi eszközökkel kereskedő cégek esnek a MIFID hatája alól, a bélyegek nem minősülnek pénzügyi eszköznek, éppen ezért a MIFID által biztosított garantált védelem a bélyegek kereskedelme, eladása, vásárlása esetén nem érvényes. A bankok, pénzintézetek, hitelintézetek esetében igen, a fogyasztóvédelem biztosítja a, a befektetett pénz garantálását, de mivel nem tartozik a MIFID hatája alá a bégekkel történő kereskedés, így a, a spanyol vállalatok esetében a, a bírósági határozatokat mi nem bírálhatjuk el. Igaz, itt voltak ellentmondások az egyes bíróságok igazságügyi szintek között. Köszönöm szépen, én pedig Eszter az asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném üdvözölni a petíció benyújtóit. Itt, a, akik az Anvifát képviselik, ugye ők arról beszéltek, hogy több ezer embert képviselnek, akik a, a megtakarításokat a fórum felett illetve az Afinszánál fektették be bélyegekbe. A petíciós szakbizottság a polgárhozzá közelebb álló uniós intézmény, hogyha sehol nem talál valaki megoldást a panaszára, problémára, és a tagállamában sem tud eljárni, hazájában sem, akkor fordulhat a Petreszek Bizottsághoz. Itt hallhattuk, hogy Spanyolországban a különböző szintű bíróságok ellentmondásos határozatokat hoztak, és hallhattuk, hogy több ezren érintettek az egészségüket, és veszélyezteti most már az előállt helyzet, és ezeknek a fogyasztóknak a jogait megsértettek, és azért fordultak most hozzánk, hogy valamilyen módon nyújtsunk védelmet számukra. Úgy gondolom, ez egy olyan testület, amely nyomást a megfelelő helyeken, vagy legalábbis uh, elérhetjük, hogy elgondolkodjanak a tagállamok bizonyos kérdéseken. Éppen ezért azt gondolom, hogy nyitva kellene hagyni ezt a petíciót, és forduljunk a spanyol hatóságokhoz, gondolják végig, hogy mi is történt, és az érintettek jogait hogyan sértették meg, hogy ennek hátterében valamiféle igazságszolgáltatási hiányosság áll, eh, vagy mi lehet a hátterében annak, hogy nem sikerült kármentesíteni a porróját befektetőket. Jó lenne, hogyha a spanyol hatóságoktól kapnánk bármiféle reakciót, választ ezekre a kérdésekre, és aztán meglátjuk, hogy a kártányozás ügyében tudunk-e valamit tenni, vagy a fogyasztóvédelem megerősítésének tekintetében. Köszönöm szépen, és a petíció benyújtójának is köszönet, amiért személyesen eljöttek ide, és bemutatták a petíciójukat. Szira Régó frakciótársam nevében szólok fel, ő szeretett vállalatilag hozzászólni ehhez, de én is megkaptam meg felelő információkat. Én itt több ezer eh, kisbefektetőről tudok, akik az Amvifa által a képviselő, és a Fórum Filatelékonos Szafizánál helyezték el a megtakarításaikat azzal a célral, hogy bélyegekbe fektessék ezt a pénzt, és 2009-ben a spanyol hatóságok betiltották ezt a két, ennek a két cégnek a tevékenységet, és több ezren, több ezren viselik ennek a következményeket, és mindenképpen jogosult, jogos az a kérés, hogy kármentesítsék őket. Én azt gondolom, hogy nyitva kellene hagyni ezt a petíciót, és a fogyasztóvédelemnek érvényt, meg kellene próbálni érvényt szerezni. Köszönjük szépen, most pedig Kányász képviselő úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A polgárok a, a kormányhoz, illetve az én pénzügyi befektetéssel ellenőrzéssel foglalkozó hatósághoz is fordultak. De ebben az esetben a sok ezer embert vittek csődbe, és nagyon szörnyű helyzetbe kerültek. Én magam is számos ilyen esetet ismertem meg a sok év során, és találkoztam is egy részükkel. akkor nehéz egyáltalán néha megérteni, hogy mi történt a fogyasztók jogaival. Hiszen itt a pénzügyi piaci, a befektetési szabályozáson kívül eső tevékenysége van szó, éppen ezért ugye a megfelelő fogyasztóvédelmi eh, jogszabályok nem vonatkoznak rájuk. Egyébként itt nem egy kis ismeretlen zúg vállalatról van szó, hiszen itt egy kosárlabda csapatot is finanszírozott az egyik vállalat, és az ő mezükön valóban az állt, hogy fórumféle télékkor. Tehát nem csoda, hogy bizalmat helyeztek ebbe a vállalatba. De hát hogyha utólag ugye 2006 után miután betöltöttek a tevékenységüket, azt mondja a spanyol hatóságok, hogy ők nem tartoznak a mi ellenőrzésünkkel, akkor ezt korábban miért nem tették meg, miért nem hívták fel a figyelmet, hogy, hogy itt a felügyeleten, a pénzügyi piaci felügyeleten kívül tevékenykednek 70 milliárd euróval zsonglorködik itt két cég, akik nem tartoznak semmiféle ellenőrző hatóság alá. Hát miért nem e, szóltak akkor adóságok, hogy itt kockázatos feladatokról van szó, hogyha már e, látható volt, hogy itt bizony e, problémák lehetnek. 70 milliárd euróról beszélünk. Ekkor összeget kezeltek ezek a cégek. És ez az óriási összegek szerint semmiféle ellenőrző hatóság alá nem esett, ezt a fajta befektetési tevékenységet senki sem ellenőrizte. tehát a 70 milliárdot elosztjuk 40 millió spanyol lakossal, akkor az azt látjuk, hogy komoly összegekre van szó, és a spanyol kormány a hatóságok által egyáltalán nem védi meg a polgárait, hiszen nem hoztak megfelelő törvényeket, nem biztosítottak a megfelelő szabályozást és a védelmet, igenis felelősek azért, hogy itt hiányos volt az ellenőrzés és a szabályozás. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony. Teljesen egyetértek az előttem szólókkal. 459 ezer emberről van itt szó. Azt gondolom, hogy az államnak fel kell vállalnia a kötelességét, és miután Félmillió embert károsítottak meg, ez sürgős. Nem hiszem, hogy a pénzük miatt lennének itt ezek az emberek. Azért jöttek el, mert igazságra vágynak. Mi vagyunk azok, akik ebben segíthetünk nekik, hogy igazságot szolgáltassunk nekik. A spanyol állam egyértelmű hibákat vétett, ez a személyes véleményem, hiszen lehetetlen, hogy ezen társaságok mindenféle ellenőrzés nélkül működhessenek. Azt gondolom, hogy meg kell osztani a felelősséget, és olyan megoldást kell találni, amelyel kártérítést adunk ezen embereknek, hogy legalább azt megkapják, amit a szerződések előírnak. Hogyha előnyük nem is származik ebből, legalább a befektetett pénzüket visszakapják. Köszönöm. És természetesen nyitva tartjuk a petíciót. Szelive úr. Fi itt fejnek ikollok bejgh Beicht a... Köszönöm szépen. Itt ugye a pénzügyi eszközek adásvételről és pénzügyi tranzakciókról össze, akkor az a MIFID-hez tartozna. De úgy gondolom, hogy ez a helyzet megmutatja, hogy a pénzügyi piacokon milyen sérülékenyek a fogyasztók, és úgy gondolom, hogy jó, hogyha előrelépünk a jogalkotás terén, és biztosítjuk valamennyi fogyasztónak a védelmét, de az ilyen helyzetekben, ahol egy élet megtakarításai, egy egzisztencia eh, érintett, eh, eh, nagyon fontos, hogy hogy erre odafigyeljünk. Egy, egy spanyol esetről van szó, de hát más országokban saját magam is tanulja voltam, hogy sok száz ember került már bajba, hiszen életük megtakarítását elvesztették nem megfelelő szabályozás miatt. Itt további részletekre van szükség, további információkra, hiszen nem világos egyelőre minden részlet, éppen ezért nyitva kellene hagyni ezt a petíciót egészen addig, amíg bővebb tájékoztatást nem kapunk, és úgy gondolom, hogy nagyobb nyomást kellene gyakorolni annak érdekében, hogy ezek a fogyasztók, akik áldozatává váltak ennek a csalásnak, megfelelő eh, kármentesítésben részesüljenek. Köszönjük szépen, azt a Kopoló asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Azt gondolom, hogy ebben a konkrét esetben megértem ugyan a jogi érvelést, a bizottság képviseletében ezt hallhattuk is, ez teljesen helyén való, hogy ők ezt így eh, levezették, hogy jogi szempontból szóval néz ki, de úgy gondolom nekünk képviselőknek politikai és erkölcsi szempontból is felelősségünk van. Már önmagában az óriási mértéke miatt ennek a kárnak, ami itt Eh, létrejött. Tehát itt valóban indokoltan gondolhatták azt a befektetők, hogy ők védelemben fognak részesülni, és Európai Uniós szinten is jogorvoslattal lehetnek az uniós szabályok, eh, garantálják számukra a védelmet, és, és éppen ezért a lehető legkimerítőbben fel kell tárnunk ezt az esetet, és mindenképpen további információkra van szükségünk. A saját hazámban, Görögországban is voltak hasonló helyzetek, történt ilyesmi, és nagyon-nagyon sok embert és családot károsított meg egy-egy ilyen eset, és hát más kollégáktól is hallottam ilyen esetekről, a, illetve erről a spanyol esetről is. Éppen ezért azt gondolom, hogy nyitva kell hagynunk ezt a petíciót. Köszönjük szépen! és akkor két percet kap még lezárásképpen a petíció benyújtója. Sí, primero decirle a esta última persona que nos ha... Köszönöm szépen. Köszönöm az utolsó képviselő véleményét és támogatását. Szeretném elmondani neki, hogy készen állunk arra, hogy minden tájékoztatást megadjunk önöknek, azért, hogy a kérdésben tovább léphessünk. És nem gondoljuk azt, hogy ezen társaság a MIFID hatája alá tartozna. A spanyol központi banknak kellett volna köteleznie a spanyol államot és az intézményeket arra, hogy minket megvédjenek. A legfelsőbb bíróság ítélete értelmében betét alapokról van itt szó, betétekről. Ezt mondta ki a legfelsőbb bíró segítélete. Azaz, hitelintézetről van szó. Nem pedig egy olyan intézményről, amelyre a spanyol központi bank szabályai vonatkoznának. A végrehajtó hatalom az igazságszolgáltatás, a jogalkotás mind egyetértettek abban, vagy felelősségük volt abban, hogy jól működjön ez a rendszer. Köszönetet szeretnék mondani a segítségükért, a támogatásukért, és azt remélem, hogy ezen sok ezer ember érdekében tudnak lépni. Elnök, köszönöm szépen, köszönjük a petíció benyújtóit, hogy eljöttek ma hozzánk. Miután meghallgattuk a petíció benyújtóit, a bizottság és a szakbizottság tagjai meghallgatása után az elnök javaslata az, hogy hagyjuk nyitva a petíciót, és a különböző frakciók képviselői véleménye alapján azt kérjük, hogy levelet írjunk a spanyol hatóságoknak, hogy gondolják végig hogy milyen eszközökkel rendelkeznek arra, hogy kiavítsák ezt a hibát, és a francia, portugál, spanyol polgárokat kártérítsék, akik ezen komoly kárt elszenvedték. Most a 34-es napi rendi pontnál járunk. A 939-2018-as petíció Andrzej Halicski lengyel polgár nyújtotta be a jó igazgatási viselkedés Európai Kódexével kapcsolatban. A bizottság részéről Krisztensen asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a szót. Tudjuk, hogy Halicki úr azt kéri, hogy az Európai Jó Igazgatási Viselkedési Kódex irányelv vagy rendelet formájában kerüljön elfogadásra, és így kötelező legyen a tagállamokra vonatkozóan ezen jó igazgatási gyakorlatok betartására. Természetesen a bizottság teljes mértékben tudja, hogy mennyire fontos a jó közigazgatás, és vállalja, hogy ezen elveket a közveleménnyel kapcsolatban alkalmazza. Más Európai Uniós intézményekhez hasonlóan 2000-ben bevezette saját jó igazgatási viselkedésre vonatkozó európai kódexét a személyzetére vonatkozóan a közvéleménnyel és a lakossággal kialakított kapcsolatokban. Ennek nincsen ez egy általános szabály, és ágazat specifikus szabályokat is bevezettek. Ezzel lehet elérni azt, hogy nap mint nap megfelelően betartsuk ezen szabályokat, és a bizottság az európai lakosság iránti szolgálatának a szabályait betartja. Mint önök tudják, ezen elvek közé tartozik az arányosság, a jogszerűség, a meghallgatáshoz való jog és az egyenlő bánáshoz és a diszkrimináció mentességhez való jog. Ami az igazgatási eljárások sajátos aspektusait illeti, például pénzügyi kezelés, dokumentumokhoz való hozzáférés vagy adatvédelem, több szabályozás van, amely előírja a tartalmi és a procedurális jogokat, a polgárok jogait az európai intézmények felé. Ugyanakkor fontos kiemelni azt is, hogy ezen szabályok, elvek és gyakorlatok csak az EU közigazgatására vonatkoznak. Ami a nemzeti közigazgatásokat illeti, erre Európai Uniós jogi kompetencia nincsen, nincsen jogalap a szerződésekben arra, hogy az Európai Uniós intézmények egy kódexet vagy standardokat vezessenek be a közigazgatási viselkedésre vonatkozóan, amelyet nemzeti szinten kellene betartani. Ebben az összefüggésben szeretném pontosítani azt, hogy a 197-es cikke a szerződésnek kimondja, hogy az EU-nak lehetősége van arra, hogy támogassa a tagállamok kezdeményezéseit, erőfeszítéseit, hogy a saját közigazgatási kapacitásain javítsanak. Ugyanolyan fontos kiemelni azt is, hogy egyetlen tagállamot sem lehet kötelezni ilyen lépésre, és ezen cikk értelmében ki van zárva a jogok és a tagállami szabályozások harmonizációja. Ez egy olyan rendelkezés, amely a kapacitásra vonatkozik. Következtetésképpen a bizottság véleménye az, hogy az Európai Uniónak nincsen illetékessége ezen a területen a petíció kérelmének értelmében. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Vince képviselő. Igen, hát egyetértek a bizottság értelmezésével Mindjárt számára természetesen a jó közigazgatási gyakorlatok alkalmazása a tagállamokban önmagában fontos cél, nagyon fontos a polgárok szempontjából és a jó kormányzás szempontjából is. Ugyanakkor az, hogy, egy kötele, hogy ezt kötelezővé tegyük a tagállamokban, ez valóban nincsen benne a szerződésekben. Egyetértek azzal, hogy a nemzeti közigazgatási szervek szabályozására nincsen európai szinten felhatalmazás. Természetesen a bizottság tudja támogatni a kapacitásépítést, és ez nagyon fontos cél. Vannak pénzügyi eszközök is erre. Jónak tartjuk, hogy ez létezik és ezt a kérdést felvethetjük a bevált gyakorlatok megosztásában is az EU-s intézmények és a tagállamok között, és ezt a programot tovább lehetne fejleszteni. Azt gondolom, hogy a kötelező irányelv vagy jogalkotás EU-s szinten egyszerűen nem lehetséges. Annak ellenére, hogy én ezt kiválónak tartanám a polgárok szempontjából. Nagyon sajnálom, hogy Andrei Halicski kollégánk nincs itt a petíció benyújtója nincsen itt, de mindenképpen jó lenne, hogyha a bevált gyakorlatok megosztására egy keretet kidolgoznánk a bizottságnál. Köszönöm. Köszönöm. Kicsit problémás ez, mert azt gondoljuk, hogy tudjuk, hogy mi a jó közigazgatás, de hát ez tovább megy az, mint ami elhangzott. Dániában nem mindig tartjuk ezt be, de egyértelműen elő van írva a szolgáltatás elvét. Azaz, mindig a polgár van a középpontban. Átláthatóság, gyors válasz, érthető válasz, és a közalkalmazottat semmi sem védi. A polgárokat véd minden, és ez így van jól és összességében így sokkal inkább tiszteletben tartjuk a közigazgatást, hogyha a szolgáltatás nyújtás a elve van a középpontban. Az ombudsman jelentésben, éves jelentésben foglalkoztunk ezzel, és azt gondolom, hogy keményebben kell itt kiállni, nem elég ö, ilyen szép szavakat mondani. A kartában ez elő van írva. Tudom, hogy a kartát nem kell alkalmazni hogyha nem specifikus jogalkotásról van szó. Ugyanakkor ez mégiscsak egy furcsa helyzet. Van egy EU-s ombudsmanunk, ez mind létezik az EU-s rendszeren belül. Most már követelnünk kell, hogy EU-s szinten létrejöjjön ilyen jogalap, ami a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó előírásokat illeti, képzeljük el, azt is nagyon nehéz volt kialakítani. Úgyhogy azt gondolom, hogy lépjünk tovább, ne csak üljünk és megkönnyezzük azt, hogy nincsen erre jogalap, miközben minnyáján tudjuk, hogy milyen komoly segítség lenne ez arra vonatkozóan, hogy tiszteljék az egész rendszert, hogyha a szolgáltatás elvét itt nálunk a közigazgatásba bevezetnék máshol is, de kezdjük az EU-ban, hiszen nálunk is vannak problémák. Ezt megtehetjük. És hogyha ezt mi megtettük, utána megkérhetjük a tagállamokat is, hogy ezt megtegyék. ennek az akadálya? Tudom, mert hallottam erről, hogy az átláthatósággal védjük, védjük a közigazgatásban dolgozókat, és valójában így nem védjük őket. Akkor ők nyomásnak vannak kitéve, akkor meg lehet őket vesztegetni, és mindenféle dolgok elképzelhetők. Úgyhogy nem igazán elégít ki engem a válasz, gondolom megérti, hogy miért gondolom azt, hogy tovább kell lépni, és a szolgáltatás elve alapján működő jó közigazgatást alakítsunk ki. Feltehetjük a kérdést, hogy ha nem lehet a kartában azt a bekezdést felhasználni, hát akkor legalább kezdjük itt az EU-n belül mindezt. Ne csak iránymutatások szülessenek. Az ombudsman pár évvel ezelőtt erre iránymutatásokat fogalmazott meg. Az EU-n belüli jogalkotásra vonatkozóan fogalmazzunk meg iránymutatásokat, és utána akkor nyomást gyakorolhatunk a tagállamokra, hiszen ez minden tagállam számára előnyös lenne, hogyha ezt az elvet alkalmaznák. És ahelyett, hogy sem a polgárok, sem a közalkalmazásban dolgozók számára biztonságos megoldást választanánk. És az ombudsmannel lehetne tárgyalni arról, hogy itt a szakbizottságban hogyan lehet tovább lépni ebben a kérdésben. Az SND frakciója nevében mi természetesen teljesen egyetértünk abban, hogy a jó közigazgatási magatartás kódexét arra kell felhasználni, hogy a közigazgatások ennek megfelelően lépjenek, hiszen a jogi aktusok minden tagállamra érvényesek. Nem Európai Uniós hatáskör, hogy egy ilyen kódexet ráerőltessünk a tagállamokra, de a lényeg az, hogy mi példával járjunk elő. Ha mi, az Európai Unió, mint intézmény nem alkalmazzuk saját magunkra a leg magasabb szintű kötelezettségeket ezen kódex révén, akkor nem leszünk példaértékűek a tagállamok szemében. A múlt héten az Európai Ombudsman jelentése az ombudsmanról szóló jelentést az előző évre vonatkozóan elfogadtuk. Fontos, és erről sokat beszéltünk, hogy kötelezővé tegyük ezt a kódexet. Ugyanakkor azt javasoljuk, hogy ez a kódex erőteljes nemzeti alapokon nyugodjon. Fontos, hogy az ombudsman komoly nyomást tudjon gyakorolni a tagállamokra, tehát támogatjuk, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Először azt gondoltam, hogy ezt a petíciót le kellene zárni, és közben Sefcovics bizottsági alelnöknél kérjük azt, hogy az Európai Uniós intézmények közigazgatási jogáról szülessen rendelet. Ezt akartam javasolni, mert hogyha nincsen jogbiztonság, akkor nem igazán saját hatáskörről van itt szó. Mindenképpen fontos, hogy Sefcovics alelnök úrral együttműködjünk, hiszen ő illetékes a mi szakbizottságunk ügyeiben. Egyetértenek ezzel? Auken asszony. Azt hiszem, hogy természetesen támogatom, hogy meghívjuk az ombudsment, és tárgyaljuk meg vele, hogy hogyan lehetne ezt az Európai Uniós rendszerre alkalmazni, mert akkor az ügynökségekre is másra is vonatkozik. Tehát az lenne egy, egyfajta gyors megoldás, fast track megoldás. Tehát akkor lezárjuk ezt a petíciót, de a bizottság, Sefcovics alelnök és az ombudsman útját követjük. Rendben, köszönöm. Az utolsó napi rendi kérdéshez értünk. A 186 per 2018-as petíció Pier Paolo Volpe, olasz állampolgár a benyújtója. Hárman írták alá. A bizottság mint ellenőrzési hatóság diszkrecionális hatásköreiről az EU jog alkalmazásáról a tagállamokban ebben a kérdésben. 5 percben megkapják a szót a petíció benyújtói, majd pedig a bizottságnak adjuk meg a szót és a képviselők, és két percben ismét megkapják a szót, kérem. Köszönöm, tisztelt elnök asszony, kedves képviselők! Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, nagyon köszönöm, hogy felszólalhatok abban a, peti- a petíciónak az ügyében, amelyet én nyújtottam be az Európai Bizottság témájában, annak a konkrét témájában, hogy az Európai Bizottság hogyan is áll a tagállamokhoz. Ez a petíció arra utal, hogy az EU szerződés nagyon sok, nagyon nagy mozgásteret ad az Európai Bizottságnak abban, hogy eldöntse, hogy mikor, hol, melyik tagállam ellen indít kötelezettségszegési eljárás, eljárást, mert megszegte az adott tagállam az európai joganyagot, vagy nem tartotta be az Európai Unió Bíróságának <clears throat> az ítéleteit. Az Európai Bizottságra vonatkozó törvény, jogszabályokat jó lenne, hogyha módosítani lehetne. Az Európai Bizottság, amikor azt látja, hogy az egyik tagállam ö, megszegi az EU-s jogot, akkor ö, biztosított, meghatározott időben kellene, hogy kötelezettségszegési eljárást indít indítson objektív kritériumok alapján, ugyanis ez kihat az Európai Uniós tagállam, tagállamokban élő polgároknak az életére. Az Európai bizottság vizsgálja az esetleges állami támogatásokat, tiltott állami támogatásokat, viszont késlekedik cselekedni hogyha alapvető jogok sérülnek, amelyek miatt több ezer család, több ezer munkavállaló joga sérül, akkor nem mindig ilyen gyors. Azt látjuk, hogy a tagállamokban a tagállamokkal kapcsolatos döntésekben az Európai Bizottságnak túlságosan nagy játéktere van, és ö, akár ö, el is lehetne törölni, hiszen egyáltalán nem megfelelő döntéseket hoz sok esetben. Az Európai Bizottság miatt a tagállamokban élő polgárok elveszítik az EU-ba vetett bizalmukat. Az elnök kéri, hogy egy kicsit lassabban olvassa fel az előadó a szövegét. Az Európai Bizottságnak az lenne a feladata, hogy az európai jogát betartassa. Az Európai Parlamentnek példát kellene mutatnia, meg kellene mutatnia, hogy az Európai Bizottságnak a döntései milyen hatásokkal is járnak a, az európai polgárokra azt láthatjuk, hogy az Európai Ombudsman több ügyben is nyitott már eljárást. Az Európai Bizottság azokban a közleményeiben, amelyekre a polgárokhoz szól, és amelyekben felszólal a tagállamok ellen, azt mondja az Európai Bizottság, hogy kötelezettségszegési eljárásokban nem lehet egyes ügyekben beavatkozni, mert pedig pont ez történik. azt láthatjuk, hogy a legtöbb esetben pont a tagállami bíróságok értelmezik a jogszabályokat, és ezzel sértik meg az Európai Unió jogszabályait. Gondolok itt például az Olaszországban működő határozott idejű szerződésekre. Nagyon sok ilyen van, és a bizottság nem megfelelően foglalkozik ezzel, ugyanis az egész közszférát vizsgálja. A tagállam, a bíróságok pedig továbbra is sértik a 99-70-es irányelvet. Vagyis az Európai Bizottságnak mégiscsak van hatása az egyes esetekre. főleg amikor azt láthatjuk, hogy a tagállamok maguk, illetve a tagállamokban működő bíróságok azok, amelyek nem, nem tartják be a szabályokat. Az illetékes bíróságok miatt kerül sokszor kötelezettségszegési eljárásra sor minden lehetséges eszközzel, akár a szerződéseknek a módosításával is arra kellene kényszeríteni az Európai Bizottságot, hogy akkor ö, kezdjen kötelezettségszegés, akkor indítson kötelezettségszegési eljárást, hogyha már megvan határozva, hogy mikor és pontosan milyen körülmények között lehet ezt megindítani. Thank you. Mr. Paolo Volpe. Köszönöm szépen. From the commission. Akkor most a bizottságot fogjuk meghallgatni. William Sleeth igazgatónak adom meg a szót. Thank you very much, Chair, and thank you. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. Elnök asszony, köszönöm a bizottságnak a lehetőséget, hogy bemutathatom, hogy milyen ö, írott megjegyzéseket adott már az Európai Bizottság. Az első dolog természetesen az, ahogyan ezt a petíció is mutatja, hogy a bizottságnak kulcsontosságú szerepe van a szerződéseknek az őre, ez az egyik legfontosabb feladata. Von der Leyen asszony is elmondta, hogy az Európai Uniós jogoknak a betartatása az Európai Bizottság feladata. A petíciók, panaszok kezelésében is fontos, hogy az Európai Bizottság értesüljön ezekről az érdekelt feleknek a petíciói, illetve panaszai gyakran beindítanak egész eljárásokat. Ez rendkívül fontos feladat, és az Európai Bizottság igyekszik minden egyes um, panaszra reagálni. Csak hogy a kötelezettségszegési eljárás az már más tészta. Az önök szakbizottsága nagyon jól tudja, hogy a kötelezettségszegési eljárás nem változtathatja meg, ennek a keretében nem lehet e, egyéni jogorvoslatot nyújtani. A kötelezettségszegési eljárás egyfajta párbeszéd, amikor erre szükség van, akkor ö, jogi párbeszéd a, a bizottság és a tagállam között, amelyben a bizottság kéri a tagállamot, hogy feleljen meg az EU-s joganyagnak. Ez pedig ö, konkrét, konkrét esetek esetében nem elképzelhető, ott már nemzeti szinten a lehető, lehet a lehető legjobban megtalálni a jogorvoslati lehetőséget. Fontos kiemelni, hogy ebben az esetben a kötelezettségszegési eljárás témájában, ugye a kötelezettségszegési eljárásnak a kritériumait a szerződésben láthatjuk, a bíróság és áldását adta erre. A bizottság dönti el, hogy bizottságnak van mérlegelési jogköre azzal kapcsolatban, hogy mikor és milyen témában indít kötelezettségszegési eljárást. Az a cél, hogy a tagállamok feleljenek meg az EU-s jogszabályoknak. És a kötelezettségszegési eljárásokat olyan gyorsan igyekszünk lezárni, amilyen gyorsan csak lehet nincs is mindenkinek megfelelő, nincs olyan megoldás, amely mindenkinek megfelelő, az nem is lenne személyre szabott, nem is lenne igazából jó. Prioritásokat kell hozni. A 2016-os közleményében az Európai Bizottság kimondta, hogy milyen stratégiai fontosságú megközelítése van szükség. Annak érdekében, hogy a az EU-s jogi kihágásokat a lehető leghatékonyabban lehessen kezelni a politikai prioritások megvalósítása érdekében. A prioritásoknak a megalkotása sára szükség van, így lehet megfigyelni adott esetben a strukturális kötelezettségszegéseket is. Ez konkrét szakterületek, szakpolitikai területek esetében képzelhető el, mint például a környezetvédelem területén. A panaszok, a petíciók továbbra is fontos részét képezik az EU-s jogszabályok betartatásának. Hogyha a nem is kötelezettségszegési eljárás lesz belőle, az Európai Bizottság megnézi, hogy melyik a legmegfelelőbb panaszkezelési mechanizmus, melyik a melyik a legfelelőbb mechanizmus, hogyha éppen nincs alternatív megoldási lehetőség. Elmagyarázzuk a választásainkat, döntéseinket, ez pedig nagyon fontos. Itt mérlegelési jogkörről van szó, de ez nem jelenti azt, hogy a bizottság önkényesen dönt. A bizottságnak öm, politikai felelőssége van, Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm. Jó sokan kértek szót. Szóken, asszony. Valóban egységes megoldás nem is létezik, de azért trendet láthatunk, ugyanis megszoktuk hagyni a dolgokat a tagállami bíróságoknak. Ez egyre, pedig egyre rosszabb, amióta én itt vagyok. Szerintem túlságosan nagy terhet ró ez a, tagállam, a tagállami polgárokra. Van, van, ahol nagyon sok időre, pénzre van ehhez szükség, még más országokban abszolút nem lehet azt mondani, hogy hát ott vannak a bíróságok, oldják csak meg a tagállami bíróságok ezeket az ügyeket. Szerintem a bizottságnak aktívabbnak kellene lennie, a bizottságnak vállalnia kellene a szerepét, mint a szerződések őre. Túlságosan gyakran láttuk azt, hogy a bizottság nem foglalkozik ügyekkel, a polgároknak pedig nincs meg a megfelelő joguk erre. Dániában például semmi nem történik, nem lehet esetleg békés úton megoldani, szokták kérdezni. Nem, van, amikor nem lehet békés úton megoldani egy kérdést, mert olyan sok egymásnak ellentétes érdek ütközik. Van, akinek megvan a pénze, megvan a hatalma, el tudja vinni az ügyeket a bíróság elé. Van olyan ország, ahol lehet fellebezni, megint fellebezni, aztán megint fellebezni. Láttam, ahogy az állampolgárok feladják a sok fellebezés közepette. Fontos, hogy a bizottság komolyan vegye ezt a talán legfontosabb szerepét, legyen a szerződések őre minden esetben. A 265-ös cikke a szerződésnek egyértelműen kimondja, hogy a, bíróság, a bizottságot még bíróság elé is lehet vinni, hogyha a bizottság nem ö, megfelelőképpen cselekszik. Ez azért már elég komoly dolog. Jó? Jó lenne, hogyha lenne egy megoldás, mondván, hogy majd megoldják a tagállami bíróságok, csak hogy ezt nem mindig lehet megtenni, nem tehetjük ezt meg, úgyhogy kérem, szerintem hagyjuk nyitva ezt a petíciót, ugyanis az új bizottság remélem, hogy erősebb választ tud majd adni, ugyanis az elnök nem bízva remélhetjük, hogy ez jól fog haladni. Ekius úr, először is szeretnék köszönetet mondani a petíció benyújtójának. Köszönöm, hogy elkészítette ezt a petíciót és benyújtotta. Még mielőtt LP e képviselő lettem volna, EU-s titkárság vezető voltam, és Máltán az egyik feladatom az volt, hogy az EU-s pilot rendszert irányítottam láttam, hogy milyen volt két évvel ezelőttig a rendszer. A petíció benyújtójának teljesen igaza van. Hogyha jól tudom, két és fél évvel ezelőtt született egy bizottsági közlemény, amely a minőségi jogalkotásról szólt, és amelyben mm, előkerült az EU pilot rendszere is. Mert voltak olyan elemek, amelyek nem jól működtek. Az EU-s pilot rendszert azért indították, hogy legyen rugalmasság, még mielőtt a formális eljárásra sor kerülne. Jó rendszer ez, de azért azt látni kell, hogy azért tud ez gördülékenyen működni, de csak akkor tud mm, gördülékenyen működni, hogyha már komolyabb eljárásra kerül a sor, már pedig egy kötelezettségszegési eljárás nem lehet félváról venni. Én azt javaslom, hogy a petíciót hagyjuk nyitva, és küldjük el ezt a petíciót a Juri szakbizottságnak is, és egyeztessünk az Európai Ombudsmannal is, a szóban forgó kérdésről, vagyis az Európai Unió pilot rendszeréről. Köszönöm. Köszönöm, Szeriben úr. Nekem már csak egy megjegyzésem lenne. A Júri már, Júrinál már járt ez, 2019. március 7-én. Tehát ez az ügy, ez a petíció már járt a Júri szakbizottságnál. Még az előző Peti nél. Vince úr, nagyon köszönöm. Már elmondta, hogy már van vélemény, a Júri már készített véleményt erről a petícióról. Szeretném a petíció benyújtójának megköszönni, hogy itt, vannak, hogy itt van és bemutatja a petíciót. A Júri szakbizottság kiemelte, hogy az Európai Bíróság meg a bíróság kimondta, hogy a szövegben, a szerződésekben egyértelműen látható, hogy milyen esetekben kell az Európai Bizottságnak kötelezettségszegési eljárást indítani. A bizottságnak a hatáskorének a csökkentése kötelezettségszegési eljárások esetén nem ajánlatos. Az EU bármely intézményének jogkörének módosítása szerződés módosítást igényel. Szerintem egyértelmű a helyzet, de persze egyetértek a kollégáimmal, lehet az eljárásokat javítani, ez jó is lenne, és a tagállamok, a polgárok ennek örülnének is, és az egyes esetekben nagyobb egyértelműséget adnánk itt, csak hogy a szerződésnek köt, a szerződések kötnek minket, úgyhogy javaslom, hogy zárjuk le ezt a petíciót. Szevi asszony, köszönöm elnök asszony. Én is szeretnék először is köszönetet mondani a petíció benyújtójának. Nagyon köszönöm, hogy itt van és bemutatta azt. Én is azt gondolom, hogy az Európai Bizottságnak a szerepe, ahogyan ezt a szerződésekben is olvashatjuk, az, hogy a őre legyen az EU-s szerződéseknek, méghozzá pártatlan módon. Csak hogy sokszor előfordul az, hogy másképpen cselekszik az Európai Bizottság. Az Európai Bizottság szerepe az kellene, hogy legyen, hogy pártatlanul azért lép fel, hogy az európai jogszabályokat az Európai Unió teljes területén tiszteletben tartsák, és így az EU-s polgároknak a jogai is tiszteletben legyenek tartva. Úgyhogy ne legyen diszkriminációra lehetőség, és ne legyenek A, A besorolású és B besorolású polgárok. A petícióban olvasható ügyek, magukért beszélő ügyek, több száz ügyben került elő 2003-tól kezdve a az olasz közszolgáknak az ügye, de az Európai Bizottság csak 2019-ben reagált. A Viszont, hogyha valaki, valamelyik tagállam a költségvetését kicsit is máshogyan módosítja, mint ahogyan ez a bizottságnak tetszik, akkor rögtön fellép, vagy legalábbis rögtön ö, kötelezettségszegési eljárás megindítását lengeti be. Fel kell szólni, hogyha olyan kérd... felszól olyan esetekben, amikor megszorításokra kerül sor, csak hogy ha több állampolgárt ér súlyos hátrány, akkor már szeret félrenézni a bizottság. Ez a parlament elfogadott egy állásfoglalást az Európai Unió jövőjéről. Egy olyan konferencia során, amely az, amelynek során az Európai Unió jövőjét próbáltuk megrajzolni. Én azt gondolom, hogy a jövendőbeli munkánknak a fényében elképesztően fontos, hogy ezt a petíciót tovább vigyük, és fontos, hogy egyértelmű, jól meghatározott kritériumokat lássunk arra vonatkozóan, hogy egy kötelezettségszegési eljárást mikor és hogyan lehet elindítani. A bizottságnak teljes mérlegelési jogköre van. A bizottság döntheti el, hogy mikor van szó szisztematikus jogsértésről, és hogy melyek azok az ügyek, amelyeket prioritásként kell kezelni másokhoz képest. Ez a logika öm, diszkriminatívnak, nem logikusnak tűnik azon állampolgároknak, azon polgároknak, akiket sérelem ér a Juncker bizottság alatt még azt olvashattuk, hogy a bizottság majd a hozzáadott érték alapján dönt, vagyis megnézi, hogy mennyi hozzáadott értéke van a, az adott kötelezettségszegéseérésnek, és akkor zárja le, amikor ennek politikai szempontból jó értéke van, hangzott el. Mindenkit ö, védeni kell, minden, minden állampolgárt. Hagyni kell, nem szabad hagyni, hogy egy többség döntsön, ugyanis ha ez így van, akkor ez nem igazság, hanem önkény. Zárásképpen annyit szeretnék mondani, hogy szeretném, hogyha a petíció nyitva maradhatna, szeretném, hogyha a következő időszakban is foglalkoznánk ezzel, esetlegesen a szerződések felülvizsgálatával. Az AFKO-tól még nem kaptunk véleményt, úgyhogy az AFKO-nak is el lehetne küldeni ezt a petíciót, és a mai vita fényében a von der Leyen bizottságnak is el lehetne küldeni a petíciót, hogy az ő véleményeket is megkapjuk. Nagyon köszönöm. Magamnak is megadom a szót. Próbálok röviden fogalmazni. Nagyon gyakran előfordul, hogy ha egy petíció bekerül hozzánk, akkor sokáig itt is marad. Az Európai Uniós jogszabályoknak a megvalósítása elsősorban a tagállamoknak a feladata. aktívnak kell lenniük. A tagállamoknak, a bizottságnak már a bizottságnak már korai szakaszában lehetősége van látni, hogyha éppen kötelezettségszegési eljárásról lehet szó. Emlékszem, hogy a mentességi stratégiáért voltam felelős, EU-s mentes stratégiáért, amikor beszéltünk ezekről az anyagokról, az irányelvekről, és sok tagállam nem hajtotta végre az adott irányelvet. De a bizottság nem akart annyira lépni, mondván, hogy időt kell adni az értelmezésre, a helyi ö, tagállami joganyagba történő átültetésre, pedig teljesen egyértelmű volt, hogy a végrehajtásra nem kerül sor, vagy ha igen, akkor is nagyon rosszul. Szeretnénk, hogyha a bizottság aktívabb lenne. Például ma volt egy petíció a házi állatokról. És mindig azt szajkozta az Európai Bizottság, hogy ez nem nincs a mi hatáskörünkben, ez tagállami hatáskör. Igen, de még akkor is el lehet gondolkodni azon, hogy hogyan lehetne az Európai Uniót előre vinni ezekben a témákban. Olyan emberekkel beszéltünk. Itt a szakbizottsági ülésünkön, akik nagyon messziről érkeztek, például Litvániából, és nem tudják, hogy a petíciójuknak lesz-e valamilyen hatása, meg fog-e változni a hazai eljárások, a hazaikban alkalmazott eljárások meg fognak-e változni, lesz-e pénzük kifizetni az ügyvédet a helyi bíróságokon, nagyon sok időt emészt fel egy-egy ügynek a megtárgyalása. a, az eredménytáblán Ciprusnak hat évbe kellett feljebb mászni, és tíz év kellett ahhoz, hogy egy ügy felkerüljen a legutolsó bírósági, legmagasabb bírósági szintre. Ezt az üzenetet a, bírós, a bizottságnak szántam, Egy javaslatot hallottam, hogy legyen, hogy legyen nyitva. Ugye ön azt javasolta, igen. Jó, tudom, de kettő percre akkor kapja meg a szót a petíció benyújtója, de csak akkor, hogyha emészhető gyorsasággal beszél. Köszönöm, elnök asszony. Mi nem olyan kötelezettség sokra beszélünk, amikor kevés entitás érintett. Pier Paolo Volpe bemutatta a petíciót, és ez alatt olyan szegési eljárásokra gondolt, amelyek strukturális kötelezettségszegési ö, témákban születtek, nem csak olasz, hanem ö, EU-s témában. 2018. május 1-én, május 11-én elfogadott egy állásfoglalást az Európai Parlament a bizonytalan munkavállalásról. Ebben az állásfoglalásában az Európai Parlament már kéri az Európai Bizottságot, hogy figyeljen jobban az EU-s jogok alkalmazására. Az az állásfoglalás a nak a gyökere itt volt a PETI szakbizottságban, azért, mert az akkori petícióban nyújtóit fogadták, és mint szakbizottságnak sikerült a parlament belül még magasabb szintekre vinni az ügyet. Az Olaszország, és gondolom más tagállamok számára is rendkívül fontos előrelépés volt. Olaszországban ez a határozott idejű szerződések rendszerének átdolgozásához vezetett. A bizottságnak a szerepe rendkívül fontos. Nem lehet, a parlament nem léphet a bizottság szerepébe, a petíciók benyújtói sem léphetnek a bizottság szere- ö, helyébe. Még egy utolsó példa, reagálván a, arra, hogy a petíció legyen -e nyitott vagy nem, maradjon nyitott vagy nem, 2019. november végén, vagyis körülbelül két hónap, kevesebb, mint két hónappal ezelőtt volt a bíróságon egy tárgyalás, ez a, ez a tárgyalás, ennek a tárgyalásnak itt volt a, a kezdete, önök kezdtek el ezzel először foglalkozni a bíróság kérdésével, és mivel azt látták, hogy nagyon jelentős része az olasz bíróságoknak nem kap megfelelő védelmet, ez felkerült a napirendre, még állásfoglalás is született belőle. A felebiteli bíróságon a bíró még az Európai Bizottság ellen is ellen, ellen való fellépésre is javaslatot tett, és ezt kérdezte az Európai Bíróságtól, hogy ugyanez a bíró indíthat-e kárterítési eljárást, azért, mert nem ö, tartja be az Európai Bizottság a kötelezettség váralásait. Tehát egy olasz bíróság nyithat egy másik olasz bíróság előtt az Európai, Bírós, az Európai Bizottság ellen ügyet habár lezárásra került egy adott kötelezettségszegési eljárás, maradt a, a strukturális kötelezettségszegés, minden maradt úgy, ahogy volt, minden ö, bírósági határozatidejű szerződés maradt ugyanolyan bizonytalan, mint eddig. Önök akkor nem tettek semmit, önöknek kellett volna fellépni és betartatni a szerződéseket, akár úgy is, hogy szerződésmódosításokat javasolnak. Köszönöm. Köszönjük szépen, Mikéle úr. Most pedig akkor lezárjuk ezt a petit, eh, illetve a tárgyalását ennek a petíciónak és döntést hozó. Azt javaslom, hogy hagyjuk nyitva. És, és és meglátjuk, mi történik a bizottság, hogyan fog eljárni, és hogyan reagál arra, hogy legyen aktívabb a az uniós jog betartatásának területén az uniós tagállamokban. Tessék, szerve, az, az afkonok is megküldhetnénk ezt, és kérhetnénk véleményt ezzel kapcsolatban. De te hát a Juritól kértünk, mondja az elnök asszony. Afko, Mit gondolnak a többiek, kedves kollégák, képviselők, Vince úr, Szaliva úr? Jó, küldjünk belőle egy példát az afkónak is és kérünk tőlük véleményt. Köszönjük szépen, ezzel pedig a napirendünk végére értünk. Találkozunk következő ülésünkön, amelyre február 19-én és 20-án kérő sor. Tehát februárban találkozunk, 19-én és 20-án. Of course. Well.